Sehr verehrten Damen und Herren, mir wird mitgeteilt, dass die Technik jetzt soweit ist. Hölgyeim és uraim, akkor folytatjuk az ülést, újra megnyitjuk a nyílt ülést, és a tízes ponttal kezdenénk. Ez egy nagyon közkedvelt és évről évre visszatérő téma, Róma 2-es módosító, módosítása. Diana Voli, sziasztok! I'm not sure that it is our favorite topic. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a legkedvesebb témánk. Azt hittem, hogy végre megszabadultunk tőle már rég és rég, na de hát mindegy. Uh, recap. Röviden összefoglalva tehát, amikor a a római Róma 2 az előző parlamenti ciklusban foglalkoztunk, akkor a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog témájában egy valamit megoldatlanul hagytunk, ez a drágalmazás kérdése. Azért hagytuk ezt a kérdést nyitva, mert egyértelművé vált, hogy túlságosan nehéz, kényes ügy volt ez jó néhány olyan országban, ahol ez az alkotmányt érintette, sajtószabadsággal is összefüggött, és nem, láttuk, nem láttuk a módját annak, hogy megfelelő módon rendezzük ezt a kérdést, hogy a szerkesztők vagy a sértettekre milyen jogot lehetne alkalmazni. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy a, a sértett ország szerinti jogot kellene alkalmazni. Nos, az Európai Bizottságnak azt a feladatot adtuk, hogy végezzen egy tanulmányt, amelyet régen megtett már, és ebben újból azt jelezték, hogy roppant kényes, nehéz kérdés ez, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a sajtószabadság és az egyén jogai között. De mivel? Az emberjogi karta az Unió minden tagállamára kötelező érvényű vált, illetve a tagállami bíráknak is, és a kettő jog közötti egyensúlyt meg kell találniuk, amikor egy on an equal footing in the Convention on Human Rágalmazási ügyel van dolgok. Nos, akkor fönnállt a lehetősége annak, hogy hosszabb távon valamilyen horizontális jogszabályt, mondjuk egy uniós szintű irányelvet fogadunk el a média jog terén. És hát közép-hosszú távon erre úgy tűnik, hogy lehetőség nyílik. Mióta elkészült az Európai Bizottság tanulmánya, egy meghallgatást tartottunk ebben a szakbizottságban, az első munkadokumentumot is elkészítettem a téma előadójóként. Joggal beszéltünk arról, hogy a rágalmazás egyre gyakrabban felmerül, mert a, például a Facebook, az internet miatt ez egyre gyakrabban felmerül, Sőt, gyakran egy másik tagállamba mennek, azért, hogy a rágalmazási törvény, az ott kedvező rágalmazásra vonatkozó jogszabályokat kihasználják, amely bizony egyes országok médiájára igen komoly kihatással lehet. Ez például Amerika és az Egyesült Királyság között is igen feszültétette a kapcsolatokat, diplomáciai kapcsolatokat. In other words, a new rule of applicable law, or perhaps look... Kérdés az tehát, hogy hogyan tovább, mit tehetünk. Nos, a titkárság segítségével, és ezért külön hálás vagyok, megpróbáltuk az első munkadokumentumot a az internetre föltettük, és egy online szimpóziumot is eh, tartottunk, és igen, jó gondolatok, javaslatok merültek fel ez ügyben. Attól olyan nehéz ez a, az ügy, hogy vannak olyan országok, Például Izland, amely új média törvény tervezetet nyújtott be, teljes szólás szabadságot próbálnak be vezetni az amerikai First Amendment mintájára, tehát az első alkotmánymódosítás mintájára ami szerintem igen komoly nehézségeket jelent majd az egyének jogainak védelme szempontjából. Hogyan lehet ezt ezzel összeegyeztetni, eh, akinek, eh, aki a becsületsértés eh, vagy rágalmazás sértetjei. Nagyon érdekes javaslat ez, de majd meg kell vizsgálni, hogy pontosan hogyan néz ki majd ez a gyakorlatban. A háttérben persze a Wikileaks ügyel a szélsőséges transzparencia, a túlzott átláthatóság kérdése, én így fogalmaznám meg, hogyan működik az új média, az elektronikus média, mit tettünk annak érdekében, hogy az egyének jogait valahogy védjük, amikor eh, online állításokkal valakinek a becsületébe gázolnak. And as I say, there have been development... Ahogy azt Említettem, hazámban is voltak ezzel kapcsolatban érdekes fejlemények. Az Egyesült Királyság jó néhány problémát okozott azzal, hogy egyes eseteket a londoni bíróság előtt tárgyaltak. Ez persze meg fog változni. Egy új becsületsértésre, rágalmazásra vonatkozó törvénytervezetet tárgyal majd a brit parlament, amely a tervek szerint sokkal nehezebbé teszi majd azt, hogy a mi tehát az Egyesült Királyságban vagy Írországban tárgyaljanak olyan becsületsértési rágalmazási ügyeket, amelyek nem közvetlenül fűződnek az adott országokhoz. Ez tehát korlátozó jellegű változás lesz. Hasonlóan az igazságszolgáltatás beavatkozásával kapcsolatban is voltak olyanok, olyan hírességek, akik megpróbálták megállítani azt, hogy róluk családjukról, családi életükről eh, megjelentessenek híreket. Az úgynevezett Super Injunction eh, intézményével próbáltak eh, élni, a londoni bíróságtól próbáltak egy bírósági végzést szerezni erre, de ez mondjuk a Twitterrel szemben teljesen haszontalannak bizonyult, vagy a parlamenten belüli felszólalások esetében ez megint csak teljesen használhatatlan volt, hiszen a parlamenti képviselők eh, előjogait nem lehetett ezen a téren korlátozni. Kérdés tehát az, hogy mit tettünk európai szinten annak érdekében, hogy megtaláljuk az egészséges egyensúlyt a gyorsan eh, változó események között. Amennyiben a Róma 2-ben hagyott lyukat megpróbáljuk betömni, és a kollíziós szabályokat tisztázni kívánjuk. Az online szimpózium kollíziós szabályokra vonatkozó részéből az derült ki, hogy meg lehet találni azt, hogy a kollíziós szabály alapján hogyan döntsük el, hogy mely ország jogszabályai mely jogszabályok alkalmazandóak, érvényesek. Az eredeti Európai Bizottsági Javaslathoz képest, amelyben azt szerepelt, hogy általában a sértett országa szerinti jogszabályokat kell alkalmazni. Ez az általános eset. Ugyanakkor, és ez a fontos rész igazából sokkal célra vezetőbb, hogy abban annak az országnak a jogát kell alkalmazni, amelyben e, a kiadó él, lakik, amelyik országnak a jogát normálisan alkalmazná magára, abban az esetben, hogyha nem volt előre látható, hogy egy másik országban ez esetleg valakinek a becsületét sérteni. Ez tehát egy ilyen érdekes megfogalmazás, egy érdekes menekülés útvonalat eh, jelent. Egyébként az említett dokumentumban részletesen leírjuk, hogy pontosan mit értünk ezen. Szerintem ez egy érdekes javaslat, de csak egy javaslat, egy érdekes javaslatként említem ezen a ponton. Persze mindennek illeszkednie kell a Cvefka úr által eh, végzett eh, kiváló munkába, amely a Brüsszel egy átdolgozását érinti, és amely a joghatóság kérdését vizsgálja, és az alkalmazandó jogszabályok illetve a joghatályosság kérdése természetesen szorosan összefüggnek. Úgy tűnik, hogy az exekvatúra törlési célvezetőnek tűnik, főként a becsületsértés ügyében azt hiszem, hogy ez fontos, hogy a szakpolitika formálók szem előtt lebegjen, talán ennek segítségével megtalálhatjuk a, az utat, a helyes utat. Voltak fejlemények a közelmúltban az Európai Bíróság esetjogában is, amelyeket érdemes figyelembe venni. Az utolsó kérdés, amelyek mindenképpen ki szeretnék térni, és amelyet érdemes vizsgálni, az mind a brit javaslatokban szerepel, mind a szakmai jellemzésekben. Ez pedig az, hogy általában az új úgynevezett szociális médiával, az újfajta médiumokkal mit kezdjünk. Van jó néhány ilyen becsesértési rágalmazási eset, ezek általában hírességeket érintenek, már csak azért is, mert egy ilyen peres eljárás jelentős költségekkel jár. Ugyanakkor az újfajta médiumok igen komoly kockázatot is rejtenek az egyszerű emberek számára is, akiknek nagyon komoly károkat lehet okozni. Az Egyesült Királyságban is volt jó néhány ilyen eset, nyilván önök is tudnak hasonlókról, amikor fiatal nőket online eh, próbáltak eh, be eh, feketíteni. Volt, hogy ez bűnügyi eljáráshoz is vezetett, de nagyon nehéz ezt általában egy jogrendszeren végigvinni. Talán polgári peres eljárásra számíthatnak, de mégis az elképesztő kárt lehet okozni valakinek a hírnevében de nagyon sokan egész egyszerűen nem tudnak jogi úton felépni ez ellen. Érdemes ezt a kérdést is megvizsgálni. Az Egyesült Királyságban nyitott törvénytervezetnek is részét képezi az, hogy valamilyen bírósági eljáráson kívüli, vagy azt megelőző egyeztető fórumot talakítsunk ki, vagy találjunk erre, kell tehát egy módszert találni arra, hogy a két felett minél olcsóbban leütessük egy asztalhoz, és megpróbáljunk valahogy megoldani az ügyet. Például az egyik fél bocsánatot kér a másiktól, a sértettől, vagy megpróbálja helyreállítani valakinek a jó hírét. Szerintem ez működhet nemzetközi szinten is nyugodtan, el képzelhető elképzelhetőnek tartok egy európai ilyen közvetítői házatot vagy, vagy választott bíróság szerű hálózatot, akik a rendes peres eljárásnál sokkal olcsóbban tudják békésen rendezni ezeket a problémákat. Ugyanakkor a legfontosabb mégis az, hogy Európa sajtója, médiája teljesen szabad maradjon, ugyanakkor Európa számára ugyanolyan fontos a kisember jogának a védelme is. E kettő között kell megtalálnunk a azt e, a kényes egyensúlyt, amely bizony nehézé teszi ezt a dossziét, hogy mindkét fél jól járjon. A munkadokumentumban részletesebben is olvashatnak arról, hogy valamilyen fajta e, ilyen egyeztetés, közvetítés mindenképpen célra vezető lenne. A munkadokumentumban részletesen beszélünk arról is, hogy egy uniós média törvényt érdemese meghozni esetleg a e, televíziózás határok nélkül irányelvet, vagy az elektronikus kereskedelem irányelvet megvizsgálva hozhatnánk valami hasonló európai irányelvet, egy úgynevezett új média, európai média törvényt. Ehhez természetesen a a LIBE szakbizottsággal eh, szorosan együtt kell eh, működnünk, hiszen roppant kényes, nehéz kérdés ez. Én a parlamenti ciklus végéig még eh, jó néhány munkadokumentumot készíthetek, de azt hiszem, hogy kár örökké halogatnunk ezt a kérdést, előbb-utóbb nem marad más hát, mint hogy nekilássunk és megpróbáljunk megoldani ezt. Ha nem Galó. Köszönöm szépen. Galó kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Diánának köszönetet mondani az elvégzett munkáért, az előterjesztésért, és természetesen a különböző megfontolásokért, amelyeket hallottunk tőle, illetve a perspektívákért és között mondok, amelyet megnyit előttünk, ezek a dolgok nagyobb jogbiztonságot teremthetnek. Úgy gondolom, hogy két pontot kell alaposan végig gondolnunk. Egyrészt van ennek egy politikai vetülete, hiszen folyamatosan küzdünk az egyensúly érdekében az alapjogok és az egyéb érdekek közötti helyes egyensúly érdekében. Ezúttal a sajtószabadság és az adatvédelem, a személyes adatok védelme az, ami a tét. Természetesen vannak más jogi területek is, amelyek ütköznek ilyenkor. Minden esetre nagyon érdekes ezt végig gondolni és megoldást keresni képviselőként mindenek előtt, a jogi szakbizottság képviselőjeként és összességében parlamentként mit vethetünk fel, ha látjuk az ilyen jogalkotási javaslatokat, ahol különböző, időnként egymással ellentétben álló alapjogok találkoznak egymással. Természetesen nem fordulhat elő az, hogy egyetlen alapjogot a többi elé helyezünk, mert az éppen divatos, és így a többieket károsítjuk. Ezt szeretném előjáróban elmondani már most a munkálatok előkészítése során. Diana fogja majd vezetni a munkákat. Nézzük meg tehát a sajtószabadság és a személyességi jogok ütköznek itt. Mindenhol látjuk ezt, és mindenek előtt az Egyesült Királyságban vannak bizonyos szájkosár intézkedések. 2011 márciusában a brit kormány törvényt hozott a jó hírnév védelme érdekében. Franciaországban óriási felháborodást, felfordulást keltett a Strauss-Kahn eset és a korábbi miniszter véleményét is ismerjük. Ez azt jelenti, hogy a sajtó és a politika viszonya egy újabb kérdőjellel gazdagodott. Mi a helyzet a sajtószabadság és a rágalmazás, a becsületsértés viszonyában? Van-e itt egy közös nevező, amelyről beszélhetünk? Úgy gondolom, hogy az új kommunikációs technológiák szerepét is vizsgálnunk kell. Mindenek az internetről beszélek, de külön téma az úgynevezett szociális hálózatok szociális oldalak témája, hiszen ott éppen arról van szó, hogy érzékeny információkat nagyon gyorsan terjesztenek, és nem csak az újságírók körében, hanem a széles közvéleményt elérve. Hiszen mindenki, aki hozzáfér egy ilyen hálózathoz, gyakorlatilag újságírót játszhat onnantól kezdve. Diánának teljesen igaza van, hogy ezt nekünk figyelembe kell vennünk. A technológia pedig szélsebesen változik. Meg kell találnunk a megoldást erre, még mandátumunk lejárta előtt. Aztán egy második pontot szeretnék felvetni, vannak ennek bizonyos jogi finomságja is ennek a témának. Három fontos kérdést vetnék fel. Az első az, hogy kell egy konfliktus norma ebben az esetben, hogyha a személyiségi jogok sérülnek. Milyen dimenziója van ennek. Bien entendu, il s'agit le plus souvent de cas... Kollíziós szabályokról van tehát szó. Mi a helyzet azzal az emberrel, akit érint egy ilyen becsületsértés vagy rágalmazás, akinek a jó hírnevét eh, sértik meg. Általában ez nyilvánvalóan nem az egyszerű emberekre vonatkozik, hanem a celebekre, akikre rávetik magukat az újságírók, politikusok, sportolók, színészek azok, akiket ez érint. És miért teszik ezt meg velük? És mi a következménye ennek? Ki jár -e ez nekik, mivel ilyen pozícióban vannak, hogy az általános tájékoztatás szabadságának része ez? Vagy pedig felvethetjük-e azt, hogyha a botrányokat nem tárjuk fel, akkor a bulvár sajtó tönkre megy ez a probléma nem a polgárok többségét érinti persze, de azt ne felejtsük el, hogy nagyon súlyosan beleavatkoznak a személyiségi jogokba, és ennek egyszerű kereskedelmi célja van. Ezért van szükség az úgynevezett kollíziós szabályokra. Természetesen ezeknek alkalmazkodó képesnek kell lenniük az egyes esetre, hogy az egy, minden egyes esetet kezelni tudjanak. Diánának igazat adok. A professzor Fonheim elég jó kiindulási alapot kínál itt. Egy másik fontos jogi kérdés, amit Diana szintén feltett, szükség van-e egy európai médiajogra? Láttuk azt a bukást, amelyet a három európai intézmény élt meg, amikor 2007-ben kísérletet tettek, kísérletet tettek arra, hogy az úgynevezett 32-es szövegben megállapodjanak. Van egy más lehetőség? Most nehéz eldönteni, én nem is tudom. Minden esetre át lehetne dolgozni ezt a szöveget és adott esetben az adatvédelemmel is foglalkozni lehetne vagy a személyes adatok védelmét is meg kéne vizsgálni. Reding biztos asszony úgy vélte, hogy néhány hónapon belül egy új tervezettel áll majd elő. Lehet, hogy egy elvi vitát is le kéne ezzel kapcsolatban folytatni. és meg kéne nézni, hogy a 95-ös irányelv 7. cikke indokolható-e még. Természetesen a tanács nélkül is át lehetne ezt dolgozni, akár nemzeti szinten is ösztönözni lehetne erre, aminek az eredménye az lenne, hogy az adatvédelmi hatóságok önmaguk dönthetnek arról, hogy hol is van az egyensúly. Egyrészt az információs jog, másrészt pedig a személyiségi jog közötti egyensúly ról van tehát szó. Ezt lehetne európai szinten nyomon követni. Erre szolgál az említett hetedik cikk. Tehát itt van a sajtószabadság, mint érték, másrészt pedig a személyiségi adatokra vonatkozó jogok. És mindeneket olyan személyekről beszélünk, akik a reflektonyférben mozognak. Nyilvánvaló, hogy a szerelmi kalandokat focisták esetében nem feltétlenül kell a sajtóban megszellőztetni. Másrészt persze, ha politikusok mm, mm, nem megfelelő szexuális viselkedése a mm, valamikor napvilágra kell, hogy kerüljön. Köszönöm szépen, meglehetősen bonyolult a probléma. Szívka kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát valóban nagyon összetett témáról van szó. De mindkét felszólalás Diana és Mariel részéről is azt gondolom, hogy kiváló volt, és nagyszerű, hogy ilyen nagyon világos véleményeket hallhatunk ilyen bonyolult összetett témákban. Két dolog időben releváns. Az egyik ugye a médiában tapasztalható hírnévrontásról, becsületsértésről beszélünk, nagyon sok esetben televíziós csatornákon keresztül, illetve elismert média, médiákon keresztül. Ugyanakkor ugye a nyomtatott médiákban is, illetve a Web2-n, a Twitteren, a Facebookon olyan csoportoktól származnak ezek, akiket nem lehet ellenőrizni. Nincs is lehetőség erre, hiszen a jogi eszközök hiányoznak úgyhogy itt nincs ellenőrzési lehetőség. Úgyhogy Diana-val egyetértenék, talán jobban, mint Mariellel, mert valóban a becsület sértés ott van, és akik érintettek, azoknak nincs megfelelő anyagi hátterük ahhoz, hogy megvédjék az ezzel szemben. Nagyon sok esetben persze skandalomra van, a celebeknek szükségük arra, hogy láthatóvá váljanak a médiákban, és lehet, hogy még jól is járnak ezzel, mert erősebben jönnek ki a helyzetben, de a gyenge embereknek nincs meg ez a lehetőségük. Úgyhogy az oka annak, hogy nem tudják magukat megvenni, megvédeni, az a pénzügyi források hiánya. Nem tudják a bírósági eljárásoknak a magas költségeit, díjait, az eljárási díjait kifizetni, és hát Diana-tól hallottuk azt az ötletet, hogy egyfajta mediációt alkalmazzunk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű alternatív módszer volna a vitarendezésre, mert ezzel ez a helyzet úgymond rendbe tevődne. De elsőként a gyengébb szereplőknek kellene biztosítani azt a szerepet, hogy a hírnevüket úgymond helyreállítsák, a becsületüket helyreállítsák hiszen nagyon sokszor pénzügyi károkat is okoz egy-egy ilyen rágalmazás. Fontos lenne időben elkészíteni egy dokumentumot, hiszen beszélhetünk itt még számos alkalommal, de ez az eredményeket nem fogja ö, biztosítani. Még egyszer mondom, a gyengébbeket kell itt a társadalmon belül védenünk. Nem halljuk az elnök urat sajnos, de valaki szót kapott. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy egyetértek Volisz asszonynal, mert nyilván az aggodalmak azok olyanok, hogy mindenki el tudja ezeket fogadni. Általában a becsületsét és a rágalmazási ügyeknek két szereplője van, a két oldalnak valamilyen kapcsolatban adódik ilyen helyzete. A harmonizáció kérdése felmerült, és tudjuk, hogy ez nehéz, hiszen nagyon összetett az ügy. Az internettel kapcsolatban ugye a, tudjuk, hogy bárhol a világon, bármely országon megjelenhetnek ilyen rágalmazó, becsületsértő megjegyzések, és hát olyan országokban is megtörténik ez, amelyeket talán nem annyira szívlelünk, de az interneten, mint ahogyan hallottuk, tulajdonképpen átlag emberek tesznek közzé információkat szinte állandó jelleggel. aggájjal tölt el inkább az, hogy milyen ijesztő hatása lehet mindennek. Ugyanis ha megnézzük az egyes eseteket, a különböző eseteket, ugye vannak nagy újságok, mondjuk a tabloidok a hazámban, ahol lehet, hogy nemzetközileg ismert személyiségekről, celebekről írnak, de de mondjuk egy átlag svéd polgáról nem fog egy nagy brit tabloid ilyen hírt lehozni, mert semmi értelme nem lenne, nem, lenne, nem tartana érdeklődésre számat az olvasók körében. Úgyhogy ebben az esetben ugye ott vannak a nagy kiadók, megfelelő források birtokában, Úgyhogy még egyszer mondom, vagy a celebeket veszik górcső alá, akiknek ott van a, a, az anyagi biztonság, vagy pedig mondjuk a biteknél ismert személyiségek. Úgyhogy a kiadó jogát ö, tekinteni alapként, hát én úgy gondolom, hogy ez fontos lenne, helyes lenne. Gondoljunk mondjuk a, a brit futbalistákra, akiknek megvan a pénzük arra, hogy akár megvédjék magukat. De hogyha mondjuk egy blogbejegyzésben olvashatunk valamit a blogszerkesztőtől, egy átlagpolgártól, amit hát teoretikusan ugye bárki elolvashat a világon, hát ez, ezekben az esetekben azért valljuk be, hogy csak kevesen fognak ehhez hozzáférni. Tehát még hogyha úgy is tűnik, hogy látható az interneten mindenki számára talán kevesebben látják, mint hogy a Sunnak a, a nyitólapján szerepelne egy-egy ilyen hír vagy megjegyzés. Attraktívnak kell, hogy mutatkozzanak ezek a, az oldalak, akár az interneten, de ettől függetlenül kevesebben látják. Úgyhogy itt átlagemberekről van szó, akik irkálnak, és hát ők nem feltétlenül vannak tudatában a, a rágalmazási, becsületsértési szabályoknak, törvényeknek, amelyek vonatkoznának rájuk, amennyiben ilyet elkövetnek. Hogyha egy átlagpolgár egy másikról valamit ír, nem biztos, hogy ez óriási érdeklődésre tart számot, sokkal kevésbé összehasonlítható, mint hogyha ez egy nyomtatott médiában jelenik meg. A celebek esetében Számomra gyakorlatilag hasonló a helyzet. Tehát a blog szerkesztő a saját országának a szabályaival legyen tisztában, hogyha valakiről, mondjuk egy focistáról, akár nemzetközileg ismert focistáról megjegyzést tesz, akkor ez a blog szerkesztő legyen tisztában az érintett országoknak a szabályaival. Úgyhogy általánosságban azt mondanám, hogy a, a kiadás országa, ha csak nagyon különleges események nem történnek, vagy nincs olyan körülmény, akkor az legyen úgymond a, a vezérmotívumat, ami a csapás irányt kijelöli. Berlinger asszony. Köszönöm. Szeretnék először is köszöntet mondani Dajánának, illetve a többi kollégának is, mert igen, komoly jogi és politikai eh, érdeklődésre tart számot a Róma 2-es témája. Egy jogi szakbizottság vagyunk, amely ilyen technikai kérdésekkel foglalkozik, mégis egy politikai jellegű parlament eh, szakbizottságáról van szó, és hát a Róma 2 az egyszerre politikai és egyszerre jogi kérdés. Roppant összetett bonyolult, nem fekete, fehér. Vannak szürke területek bőven a bevett normák, jogi normák közötti eh, átfedések vagy eh, ellentétek vannak ám bőven, de meg kell Próbálnunk ezeket valahogy összeegyeztetni, és megtalálni azt a kényes egyensúlyt, amelyre Diana is törekszik. Az eddig hallottak alapján azt hiszem, hogy van arra esély, hogy előre lépjünk, hiszen ha valahol, akkor itt az Európai Parlament többet tehet, mint a nemzeti parlamentek, számukra talán kevésbé pártkérdés, kevésbé kényes kérdés, kevésbé húsba vágó kérdés, mint az lenne egy nemzeti tagállami parlamentben. A sajtószabadság az alapszabadságok, a szabadságjogok egyik legfontosabbika. Ráadásul ezt állandó, ez állandó veszélyben van, ezt folyamatosan védenünk kell, hiszen például gazdasági érdekek is folyamatosan veszélyeztetik ne felejtsük el ezt. Ugyanakkor manapság a sajtószabadság vagy a vélemény nyilvánítás szabadsága, a szólás szabadság nem csak azokra vonatkozik, akik a híreket közreadják, hanem azokra is, akik eh, befogadják ezeket a híreket az átlag polgárra. Azokra az átlagpolgárokra is vonatkozik ez a jog, eh, akit céloznak a sajtó orgánumok. Furcsa módon így tehát mások döntik el, hogy én miről szerezzek tudomást, ki miről szerezzen tudomást, ezt a elméleti szakembereken kívül sokan eddig nem érintették ezt a témát. Az információhoz való jog nagyon fontos, ez ugyanolyan fontos jog, mint a szólásszabadság joga, pedig hát ugye ilyenkor az ember a fogadó, befogadó oldalon van, nem az aktív, kinyilvánító oldalon, de mégis a két jog egymással szorosan összefügg, tehát az, hogy kimondhassa valaki a véleményét, kimondhassa a szabadságot, illetve az, hogy valakihez eljuthasson az információ. Fontos, hogy ezeket a jogokat védjük, ugyanolyan fontos azonban az is, hogy mivel védjük, hogyan védjük, milyen eszközökkel járunk el a társadalom, a demokrácia pontosan milyen eszközökhöz nyúl ezen alapjogok védelme érdekében. Itt utalok vissza Diana javaslatára, lépjünk végre előre, e, próbáljunk valamilyen pozitív megoldást kidolgozni, e, felkínálni, mint egy európai szinten felkínálni egy e, megoldást. Jó lenne, hogyha ennek a folyamatnak a végén van működőképes javaslat születne. Jó néhány felvetés szerepel a Diana által készített munkadokumentumban. Itt az ideje, hogy mindenki hozzájáruljon ehhez a vitához, mert úgy vélem, hogy Európa ebben az esetben nagyon sokat segíthet a tagállamoknak, a nemzeti államoknak. ezért különösen fontos, hogy végre napirendre került itt ez a téma. És a végén még egyszer Diana Wallis kapszót. Köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek, a kollégáknak, akik hozzászóltak ehhez a témához. Érdekes volt őket hallgatni. Pontosan ide szeretett, szerettem volna eljutni. Oda, hogy többen is átlássák azt, hogy itt, hogy előre kell lépnünk ebben a dosszéban. Egy-két e, megjegyzésem, le, válaszom lenne először, és Engström úr felvetésére reagálva, ő nyilván tudja, nagyra becsült kollégám, hogy azok a a nők, akikkel állítólag Julian Assange kapcsolatba került, ezek a svéd nők, nos róluk a brit sajtóban írtak, és így tulajdonképpen félig meddig hírességekké váltak, és egy svéd nőkről egy másik országban olyan módon írtak, amely nem feltétlen volt az ő szájuk íze szerint, sőt az ő hírnevüket eh, rontották egy másik országban, tehát ebben az esetben is felmerül az, hogy milyen jog alkalmazandó. Ehm, svéd nők eh, hírnevén ellen elkövetett hírnévrontás az Egyesült Királyságban, ilyenkor hogyan járjunk el. Az internet ugyanis eh, sajátos eszköz, ha az interneten ír, ír, ír valaki, valaki másról, azt lehet, hogy közvetlenül nem jut el annyi mindenkihez, mint mondjuk ha egy országos napilapban, ugyanakkor a saját környezetében az interneten kevesebb emberhez jutott információ is ugyanakkora, hanem nagyobb kárt okozhat valakinek a hírnevében. Ezt kell végig gondolnunk a személy jogok kérdése felmerül. Berlinga úr eh, eh, felvetette az információhoz való jogot is, amely eh, szintén összeegyeztetendő a többi említett joggal. Elnök úr, nem is tudom, hogyan tovább készítsünk egy saját kezdeményezésű jelentést, vagy mi lehet a következő pragmatikus szempontból a következő logikus lépés. Hát én úgy értelmeztem a vitát, hogy konkrét javaslatokat várunk, amelyekről utána eszmét cserélhetünk, és ezért a kérdésem az az, hogy a munkadokumentumból készüljön most egy jelentés. Jó, akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. It's an initiative report, it's now a working document. So we need now a working initiative. Yeah, okay, it's Das, was ich gesagt habe, September. Tehát amit mondtam, szeptemberre kérjük a jelentéstervezetet. 11-es pont, ezt elnapoljuk, mert Jobbró képviselő ezt kérte, úgyhogy akkor a szabadalmi csomagra térjünk át 12-től 14-ig. Krapka Jór kap először szót. Ez egy óriási jogalkotási szelet, amit kihasított magának ebből a csomagból. Köszönöm szépen, akkor szívesen kezdem, hát igyekszem rövidre fogni bár inkább arra készültem, hogy Baldassar képviselőtársam kezd, de semmi gond, kezdem én. Akkor azt mondtam volna, hogy a szabadalmakkal kapcsolatos megfogalmazott véleményekhez tudtam volna csatlakozni, amit Baldassar úr vezetett volna elő, és hát valószínűleg elő is fog vezetni. Annál is inkább, mivel elnök úr, ugye ön is azt mondta, hogy ez egy hármas csomag, három dosszéból álló csomag, és hát azt hiszem, hogy helyesen mondja az, hogy a rendelet tulajdonképpen a központi magja ennek a dossziónak, és hát ez a legnagyobb szelet, de a két másik dosszióhoz képest az enyém talán nem vitatott annyira politikai szempontból, mint a másik két dosszié de pontosan ennél fogva gondolom, hogy ezeket közösen kellene tárgyalnunk, hiszen számos vitánk volt már ezzel kapcsolatban, amely a megerősített együttműködésre irányult, nem annyira a szabadalmi szabályokkal kapcsolatban, hanem inkább a, a nyelvekkel kapcsolatban, a fordításokkal kapcsolatban. Ugye a rendszer szerint a tanács kért a bíróságtól egy állásfoglalást, ez az állásfoglalás a mi munkánkra is befolyással bír, de hát mások feladata, hogy erre odafigyeljenek, illetve majd ezt elővezessék, előterjesszék. Emlékeztetnék arra, hogy az egységes európai ö, szabadalom nem újdonság, Tulajdonképpen történelem könyvekben is látható, hogy a múlt század 60-as éveiben megszülettek az első kísérletek arra, hogy létrejön egy európai szabadalom. Ez minden alkalommal jégre futott ez a próbálkozás, Úgyhogy az első nagy előrelépés, de ez is már tíz évvel ezelőtt volt, amikor a bizottság 2000-ben egy konkrét javaslatot terjesztett elő. Az Európai Parlament annak idején, mint ahogyan ez szokás volt, és ahogyan mi is ismerjük, gyorsan, hatékonyan dolgozott, pár hónap alatt első olvasatban lezárta az állásfoglalást, de aztán sajnos megint csak lenyugodott minden, úgymond jegelték a témát éppenséggel a fordítási kérdések miatt, fordítási szabályokra tekintettel. Most már ugye újra elindult a folyamat, ön elnök úr ugye támogatást kapott a témával kapcsolatos jelentése, tervezete megfogalmazásakor, és hát volt két saját kezdeményezésű jelentés is, az ITRE részéről, akik az innovációs politikával és az iparpolitikával foglalkoznak az unión belül. Ez Lange képviselő a globalizációban az iparpolitika címmel készült jelentése, és Merkis asszonyi az Innovációs Unió a válság utáni Európára címmel készültek tehát. Úgyhogy ők is az egységes szabadalmi ö, oltalomért lobbiztak, hogy úgy mondjam. Mindkét dossziéban, mindkét jelentésben a mi elképzeléseinket erősítették meg. Tehát ez gyakorlatilag a kiinduló pont itt a parlamenten belül, és hát az én véleményem azt gondolom, hogy megint csak kézenfekvő. A bizottsági javaslat az egységes és megerősített együttműködés kapcsán, nem akarom itt most a részletekkel önöket terhelni, de 21 cikkben szerepel ennek a kifejtése, a hatály, a aztán, hogy mik a feltételek, hogy megkapja valaki a szabadalmat, milyen intézményi és pénzügyi rendelkezéseket kell figyelembe venni. Nem is tudom, mennyi időnk van, de 5-6 pontban szeretném most kiemelni, hogy a két másik dossziéval szemben miért is kevésbé politikailag kevésbé vitatott ez a dosszié. Azonban mégis ott van a lehetőség annak, hogy itt azért lesznek konfliktusok, hiszen egyrészt látjuk, hogy a tanácson belül milyen vita zajlik, ahol megkezdődött az eszmecsere a témáról, tal angol, francia, német, tehát a hivatalos nyelv. A hatodik cikk, itt átmeneti szabályok szerepelnek. A fordításra vonatkozóan 12 év, tehát az az időszak, amíg az automatikus fordítási rendszerre nézve egy minőségbiztosítási rendszert alakítanak ki. Hogyha a francia vagy a német nyelven folyik az eljárás, akkor a bejelentett szabadalom részletes fordítása angolra történik meg. Hogyha az angol az eljárás nyelve, akkor a szabadalmat részletesen az említett másik két nyelvre fordítják le de további nyel is hozzájöhet említett szabályok alapján. Hat évet követően egy szakértői testület két évenként megállapítja, hogy az automatikus fordítás haladt-e minőségi szempontból, és ekkor kell megfelelő javaslatokkal előállni. 12 évet követően a határidő lejár. A hetedik cikk a rendelet hatályba lépését szabályozza. Ezt lehet, lenne tehát egy rövid összefoglalás a legfontosabb pontokról. Nem kívánom untatni önöket azzal, hogy megismétlem, ami már elhangzott. Nyilvánvalóan a költség kérdése is felmerül. Nyilvánvalóan vannak nehézségek, Nyilván nem akarjuk, hogy kiszorítsanak bennünket a piacról, hiszen a jelenlegi szabadalmi jog Európában nagyon költséges 13 országban bejelentést tenni. Ez egy rendkívül drága dolog, tízszer olyan magasak a költségek legalább, mint ebben az esetben, mint az Egyesült Államokban egy szabadalmi bejelentés, vagy akár Japánban. Bányé biztos úr az egységes szabadalom stratégiáját alakította ki. Erről lehetne még továbbiakat mondani természetesen, és azt gondolom, hogy a rendelet tárgyalása során erre majd még kitérünk. Van egy sor pénzügyi dokumentum, aztán itt a 2020-as stratégia, a kis és középvállalatok védelme, mind fontos aspektusok, amelyek itt szerephez jutnak. Éppen azt látjuk, milyen nehéz a kis és középvállalatoknak hozzáférést biztosítani ezen piachoz. Az innováció, a fejlesztés, a tét ebben az esetben a kis és középvállalatok egyszerűen nem tudnak kellően teret nyerni egyenlőre ezen a területen, ezért elképzelhetetlen az, hogy valamilyen módon ne segítsünk nekik. Eljárási és pénzügyi intézkedéseket kell kialakítani, el kell gondolkodni arról, hogy mit teszünk a pénzügyekkel a bejelentés során. Gondolni kell, hogy milyen kiadások jelentkeznek a kis és középvállalatok számára ebben az összefüggésben. Ide tartozik ugye a nyelvi szabályozás is, az ötödik cikk a kártalanítás témáját is tartalmazza a fordítás költségeivel kapcsolatban, ha valaki bejelent egy szabadalmat az Európai Unió valamilyen hivatalos nyelvén, itt van egy felső határa ennek a kártalanításnak, de igazából nem tudjuk, miből indulunk ki. Ez egy oldal átlagos költsége, vagy az egész dokumentum költsége, ez egyenlően nem pontosan látható, tehát végig kell gondolni, hogy a kis és középvállalatoknak hogyan tudunk segítséget nyújtani. Nem, mintha nekem lenne most egy végleges, tökéletes megoldásom, ez egy politikai megoldás, amire javaslatot teszünk. A számos vita után három nyelvről beszélnek, de eleve azt tudni kell, hogy a szabadalmak 60%-át angolul jelentik be, aztán vannak fontos statisztikai dolgok még, tehát Franciaország, Németország esetében 20, illetve 31 van angol nyelven bejelentve, és vannak egyéb más számok is, érdekes számok. A indítványok 89%-át Belgiumban angolul teszik, 97% Dániában angol nyelven születik, 99% Hollandiában, Finnországban, ugyanez Olaszországban is rengeteg, Svédországban is rendkívül magas az arány. Vagyis azt már most látjuk, hogy a vállalkozások, európai vállalkozások túlnyomó többsége eleve angolul terjeszt elő, hiszen időközben az angol a vállalatok lingva frankája, a kutatók is angolul kommunikálnak, a publikáció 95%-a angolul jelenik meg, vagy angolul megjelenik valamikor egy éven belül, tehát eh, minden megvan, ez nem egy eh, recept, nem egy gyógyír mindenre, amit megoldunk, de hát eh, ez egy politikai vita is, amit folytatunk a megerősített együttműködés keretei között. Én csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy mi a helyzet. Nem a, a, arról van szó, hogy akarjuk a német, francia, spanyol vagy olasz nyelvet. Nem arról van szó, hogy én mit akarok Baldassar úrnak. Mi a lényeg, Inkább azt kell megnézni, hogy az egész világon globális konkurencia van, és ezt hogyan tudjuk kezelni. Látni kell egyébként, hogy a kínai nyelv is egyre fontosabbá válik a tudomány és a kutatás területén is. A kínai publikációk, kínai nyelvi publikációk 110 ezer cikk jelent meg 2008-ban kínai nyelven, ezért aztán mi se hunyhatjuk be a szemünket, és olyan rendszert kell kialakítanunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy jelen legyünk a szabadalmaink rendszerével is, és ez vonatkozik a nyelvekre is. Meg kell találnunk egy olyan nyelvet, amelyet a világon mindenhol beszélnek és használnak és Rapkai úrnak nyilván igazat kell adnom. Látni kell a kontextust. A regisztráció, a nyelvek, a megfelelő állami jogosultságokkal természetesen, és a jogalkalmazás, a bíráskodás is nagyon fontos, ezeket nem lehet szétválasztani, ez mind egy nagy egységet képez. Végül pedig szeretnék két kérdést feltenni a az Európai Bizottságnak. Talán a bizottság tudja a választ. Az első kérdésem a következő, az ötödik cikkről beszélünk a kártanításról. Ugye van egy felső határa ennek, egy maximuma. Ez most oldalra vonatkozik, vagy a teljes fordításra vonatkozik? Milyen értelme van egyáltalán egy ilyen kártalanítási rendszernek? És vagy költségtérítési rendszernek, és milyen szabályt akarunk itt majd alkalmazni, aztán a hatodik cikk, ahol a nyelvek szabályozása a lényeg az átmeneti rendszerben. 12 év szerepel itt függetlenül a szakértők véleményétől. Ez elég önkényesnek tűnik, ha megnézzük, hogy milyen minőségű a fordítás, hiszen említik azt, hogy hat év után fogják a fordítás minőségét értékelni. Ez hogyan magyarázható, hogy ennyi időnk van erre? Ez egy kicsit ködös nekem. Egyébként pedig reméljük, hogy ötletek, javaslatok önöktől is érkeznek, hogy haladjunk ezen a területen, és megtaláljuk a legjobb megoldást. Köszönöm, Báldozár kolléga egészen röviden harmadik előadóként, ami a bírósági rendszert illeti. Most abból indulunk ki nagy valószínűséggel, hogy egy új koncepció alakul ki, és saját kezdeményezésű véleményt indítottunk, hogy a struktúrát tovább is befolyásoljuk. Szeretném felhívni a figyelmet, mert számos helyen félreértések alakultak ki ez egy csomag a mi szempontokból, amiről beszélünk, és e- közösen kell elfogadni ezt. És ha jól látom, a tanácsban egy sor kormány és ezt a véleményt képviseli, tehát összességében azt hiszem egy irányba mozgunk. A második pont, amit még szerettem volna felvetni, Rapkai kolléga jelentését, illetve a díjakról beszélünk. Tényleg azt gondolom, hogy a 291. cikk alkalmazása már szinte a joggal való visszaélés ebben az esetben hiszen annyira világos, hogy ez nem egy implementing act, egy végrehajtási jogszabály, és gyakorlatilag a, nincs is lehetőség arra, hogy nem, ezt megváltoztassák. Szerintem az egy egyetlen lehetőség, hogy a mostani díjaknál maradunk, amik a szabadalmi hivatal alkalmaz Európában, és egyébként ezt a 291-292-esről folyó elvi, tehát megsporolhatjuk magunknak ebben az esetben, mert különben nem tudjuk elfogadni ezt az egészet mert a 291-esben mi nem akarunk megállapodni. Ennyi megjegyzésem lett volna a magyar elnökség kíván még hozzászólni a bizottság, és aztán belül a magyar elnökség. Elnök úr, tisztelt képviselők! Öt hónapja beszéltünk az európai eh, szabadalmi rendszer reformjáról, azóta jelentős előrelépés történt, és az egységes eh, szabadalmi rendszerhez, illetve a szabadalmi jogviták rendszerének egységesítéséhez közelebb kerültünk. Ez nagyon fontos az innovatív eh, ágazatok versenyképességének növelése szempontjából. Február 15-i eh, parlamenti véleményt követően a márciusi versenyképességi eh, tanácsa a megerősített együttműködést jóvá hagyta. Két rendelettervezet készül, az egyik a nyelvi rendszerről, a másik pedig az egységes szabadalmi oltalomról, mind a kettő felmerült a mai vita során. Figyelembe véve azt, hogy mennyire sürgős ez a kérdés az európai gazdaság számára. A tanács azonnal nekilátott a munkának, jó néhány ülést tartottunk, tárgyalásokat a tárgyalások jól állnak, jól haladnak, és megmutatták, hogy a gyors e, eredmény eléréséhez szükséges lendület megvan, és egyre közelebb kerülünk az átfogó megállapodáshoz. Május 30-án a versenyképességi tanács e, vitát tartott a két javaslatról. Az elnökség e, biztatást kapott ahhoz, hogy az általános megközelítésen dolgozzon. Ezen cél érdekében egy rendkívüli tanácsülést tartottunk június 27-én, illetve hívtunk össze a június 27-ére. Célunk az, hogy az általános megközelítésről megállapodjunk a tanácsban. Mindkét rendelettervezetre vonatkozóan remélhetőleg az intézmények első olvasatban e, tudják lezárni ezt a dossziét, mert az európai gazdasági szereplők várják tőlünk a konkrét eredményeket minél hamarabban. Hamarabb. Na most anélkül, hogy a részletekbe mennék, szeretnék pár szót szólni arról, amit Rapkai úr és az elnök úr is említett, miszerint ezen a ponton a tagállamok azt szeretnék szinte egyhangúan, hogyha e, hogyha az e, Európai Szabadalmi Hivatal e, szabná meg a, a lehetne felelőse a díjakért, jó lenne, az Európai Bizottság elkészített egy tanulmányt arról, hogy hogyan mit javasol, hogy hogyan tovább az előző elnökségek munkája alapján egy érdemi politikai vitát folytattunk a május 30-ai tanácsülésen, és az Európai Bizottság beleegyezésével és javaslatai alapján szeretnénk tovább lépni. Meg kell ugyanis találni annak a módját, hogy a szabadalmi jogviták egy rendezésének egy egységes rendszerét felállítsuk, eh, és az utánunk következő elnökségekre marad majd a dosszié lezárása, azaz először a lengyel kollégákra. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, jó néhányszor elhangzott, hogy a, egy hatékony, egységes, szabadalmi, oltalmi rendszer és szabadalmi jogvita eh, rendszer hiánya eh, eh, egy igen komoly akadály annak, hogy kitesüljön az Európai Unió belső piaca. Itt az ideje, hogy felhasználjuk a meglévő lendületet arra, hogy elérjük a végső eredményt, nem szabad lassítanunk ezen a téren, a szabadalmi reformot végre kell hajtani, ehhez egy pragmatikus megszületésre van szükség minden résztvevő részéről. Úgy véljük, hogy a magyar elnökség megmutatta, hogy eltökélt célja lezárni ezt a dossziét, vagy legalábbis hozzájárulni azt, hogy minden hamarabb lezáruljon. Ez az európai gazdasági szereplők érdeke is. Még egyszer köszönöm, hogy ilyen komoly munkát végeztek az önök elszántságáért. Nagyon jó volt önökkel együttműködni, és ez hozzájárul hatott az eddig elért sikerekhez. Nagyon remélem, hogy a soron következő elnökségek hasonló elszántsága, eltökéltséggel tudnak majd dolgozni, és majd ők is megtapasztalják, hogy az Európai Parlament és Tanács közötti kiváló együttműködés milyen érzés is, és remélhetőleg ezt a roppant bonyolult dossziét minél hamarabb lezárhatják. Köszönöm. Köszönjük szépen, technikai problémánk van, mert egyre hosszabb a felszólalók listája. Úgyhogy emiatt nagyon konkrét javaslatot teszek az eljárásra, meghallgatjuk még a bizottságot, és aztán pedig megkezdjük a szavazást utána pedig Skóz igazgatót hallgatjuk meg, és a vitát erről a témáról majd folytatjuk. Nem látok más megoldást, mert különben még 11.30-kor sem kezdjük meg a szavazást. Frölinger asszony, vagy ki fog szólni a bizottság részéről, tehát még, ahogyan mondtam, folytatjuk a szavazással, utána pedig következik az eszmecsere. Köszönöm szépen, tisztelt szakbizottsági tagok, nagyon rövid leszek tekintettel az időre úgyhogy korlátozzuk magunkat arra, hogy megválaszoljuk a két kérdést, amely tulajdonképpen Valdeszáre alelnök úrtól érkezett hozzánk. Az első arra vonatkozik, hogy az ötös cikk és a fordítási költségek visszafizetése az milyen sorsot érdemel. Ugye vannak a, olyan nyelvek is, amelyek nem hivatalos nyelvei a, az Európai Szabadalmi Ügyi Hivatalnál, azonban a három hivatalos nyelvre, mondjuk, hogyha egy olaszországi ügyről van szó, le kell folyt, fordítani. Az ötös cikk azt irányozza elő, hogy ezeket a fordítási költségeket vissza lehet téríteni egy bizonyos plafonig, és ha jól értelmeztem a, szabá- a kérdést, akkor ez arra vonatkozott, hogy ez a plafon a fordítási költségekre oldalanként vonatkozik-e, avagy a teljes fordítási költségekre. Azt kell mondanom, hogy az ötös cikk ebben a vonatkozásban nem teljesen világosan fogalmaz, úgyhogy a tisztázás az bizonyára előnyére válhat. A szándék gyakorlatilag az volt, hogy a visszatérítás oldalakra határozza meg a plafont a kifizetéseknél, a visszatérítéseknél, hiszen azért más-más költségek fognak itt fölmerülni szabadalmanként. A másik kérdés Baldassar képviselő úttól az volt, hogy a hatos cikkel kapcsolatban miért is van az, hogy a minőségértékelése a fordítási programok által készített fordítások esetében miért nem szerepel itt a rendeletben. Értjük azt a véleményt, amelyet nyilván az Európai Szabadalmi Hivatallal folytatott tárgyalásokból szűrtek le, illetve azoktól a kollégáktól megfogalmazott véleményekre, akik foglalkoznak ilyen fordítóprogramok által készített fordításokkal, hogy további erőfeszítésekre van szükség, a szabadalmi hivatal is ezt kívánja, úgyhogy az értékelés azért már megkezdődhet, tulajdonképpen hat évnél korábban. A második kérdés a teljes időszakra vonatkozik, az angol fordítás tekintetében, ahol ugye 12 évben határozták meg a határidőt. Hát itt ezt az időpontot mindenképpen rövidíteni kell, hiszen a, a fordítási rezsimet csak egyhangúan lehet módosítani. Azaz, nem lehet open review záradékkal manipulálni. Lehet, hogy önkényesnek tűnnek itt most a lehetőségek, de azért lássuk be, hogy a gépi fordítás azért fejlődik, és a maximális elképzelhető periódus az ennyi, annak érdekében, hogy magas minőségű munkát tudjanak produkálni minden egyes nyelvre a fordítási programok is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor itt most ezt abba hagyjuk, mint ahogy mondtam, folytatni fogjuk majd, és a szavazással folytatjuk. Nincs a napi renden, de tegnap a koordinátorok határoztak arról, hogy a nukleáris hulladékokra vonatkozó jogi alapot is belevegyük. Lichtenberger asszony és Geringer képviselő kérte ezt, hogy sürgősségi ügyként ezt helyezzük a napirendre, és Geringer képviselőként képviselőtől az a kérés érkezett, hogy a környezetre vonatkozó jogi alapot is vonjuk be. Nincs ellenvetés, úgy látom, hogy, hogy akkor a sürgősségre vonatkozóan kérjük, hogy szavazzunk, vagy mégsem, Géringer képviselő? Köszönöm, elnök úr. Szeretném emlékeztetni jó néhány fontos dologra. A legutóbbi ülés előtt megkérdeztem a titkárságot, hogy lehetséges elhalasztani egy szavazást. Mert akkor az okozta a gondot, hogy az ITRE hamarabb szavazott. Ugyanakkor eldöntöttük, hogy majd később szavazzunk. Az ITRE szakbizottságban a szavazólistán szerepel egy megjegyzés, miszerint mi majd kicsit később hozunk döntést. Ezért ma szívesen bocsájtom szavazásra ma ezt a kérdést. Ez nagyon fontos, hiszen egyébként nagyon veszélyes eh, precedens alakulna ki, hogyha eh, ma nem az értékes bizottságként nem szavaznánk a jogalap kérdéséről. Emlékeztetném önöket arról, hogy az én véleményem szerint, hogy egy eh, a, a nukleáris hulladék kezelésére vonatkozó irányelv jogalapja az Euratom szerződést, a 192-es cikk alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192-es cikke alapján. Ez roppant fontos. Emellett a múlt hónapban már elmondott érveket is felsorokasztatnám, mi szerint rendesen az Európai Bizottság egyedül dönt atomenergia ügyekben, azonban a Lisszaboni szerződés életbe lépését követően most már az Európai Parlamentnek is részt kell, szerepet kell kapni az ilyen döntésekben a kettős jogalap miatt. Még egyszer, tehát emlékeztetem önöket az én javaslatomra. A jogalapot képezi az Euratom szerződés 31-es 32-es szerződésére, illetve az EUMS 192-es cikke. Ez lehetővé teszi ugyanis azt, hogy főként a társadalmilag vagy környezetvédelmileg érzékeny kényes kérdésekben egy ilyen kettős alapot alkalmazunk. Köszönöm. Köszönöm Lechner kolléga, és utána szavazunk. Rövid leszek. Természetesen nincs kifogásunk, miután az elhalasztás, hogy, tehát az a mi kívánságunk volt, a szavazásról beszélek Nyilvánvaló az is, hogy a vélemények megszülettek, rendelkezésre állnak, de kívánatos lenne, hogyha a Lisszaboni szerződés ezeket az aspektusokat is átölelni, és hogyha a parlament együttes döntéshozatal ebben benne lenne, de hát nyilvánvalóan nem a kívánatos az orientációs pont, hanem a szerződés, és a Lisszaboni szerződés, az Euratom szerződés mm, nem szabályozza az Euratom szerződés gyakorlatilag, hogyha most túlságosan a Lisszaboni szerződést még ebbe bevennénk az Euratom szerződésbe, akkor az Euratom szerződés hatásköri szabályait illetően a, a, a, semmibe vezetne. És bármennyire is kívánatos, hogy az együttes döntéshozatalba bekerüljünk, az nem elég ahhoz, hogy megváltoztassuk a jogalapot, ezért nem tudok hozzájárulni. De ha jól értettem, abban egyetértünk, hogy a napi rendre kerüljön ez most. Van-e olyas valaki, aki nem szeretné ezt itt megtárgyalni, senki, akkor erről döntöttünk, akkor most szavazunk Géringer előadó javaslatáról, hogy kiegészítsük ezt, aki ezt támogatja, tegye fel a kezét, kérem. Ki az, aki nem támogatja? Kérem, hogy... A 11-es. Elutasítottok az előadó indítványát, és marad a szöveg, ahogy volt. Jó, megismételjük, jó? 11-11 volt. Tehát mellette 11 volt. Ki van ellene? 11. Úgy tűnik, hogy egyértelmű a helyzet, kétszer számoltuk ki, elutasítva. Akkor ez azt jelenti, hogy ezt a pontot lezártuk. A Wikström jelentés következik, európai iskolai rendszerek. Um, rögtön szavazunk. Egyes módosító mellette. Vagy ami nálam van, abból indulok ki. Bocsánat, a Lichtenberger van. Én, én követtem el a hibát. Rossz sorrendben volt előttem a szavazólista. Jó, Lichtenberger asszonynal kezdünk. Ugye itt van a Wikström módosító, az első pont lehet, ezért kevertem. Első ki támogatja ellene tartózkodás elfogadva. Peti 1-es mellette, ellene elfogadtuk. Peti 5-ös mellette, ellene elfogadtuk. Egyes módosító mellette elfogadtuk. Kettes módosító Wikström asszony elinteződött, okafogyottá vált. Kettes kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Teti 12-es mellette ellene megszámoljuk. Mellette. Peti 12-esről szavazunk ellenszavazat. Elfogadtuk. Imko 5-ös mellette ellene elfogadva. Peti 8-as mellette, ellene, elfogadva. Imko 11-es, szóbeli módosítóval, Lichtenberger asszony parancsoljon. Mindjárt angolul olvasom fel a módosító indítványt, ez egy kompromisszumos indítvány volt. EU pilot might make a contribution to solving problems facing by citizens and businesses in the single market and calls on the Commission to extend the coverage of the EU pilot from uh, 24 to 27 member states. So this was the compromise. Ez volt a kompromisszumos. Kérem, mellette ellene tartozkodva, elfogadva. Hetes Peti mellette, ellene, elfogadva. Peti 9 mellette, ellene, elfogadva. Peti 13 mellette, ellene, elfogadva. Peti 14-es mellette, ellene, elfogadva. Peti 11 mellette, ellene. Szerintem elfogadtok. Elfog... Jó, számolunk. Peti 11-es mellette. Ellene elfogadva 12-11-ben, vagy 11-9, jó? Peti 10-es mellette ellene elfogadva. Imkó 2-es mellette ellene elfogadva. Imkó 1-es mellette ellene elfogadva. Imkó 8-as mellette ellene elfogadva. Imkó 9 mellette ellene elfogadva. Peti 4-es mellette ellene elfogadva. Peti 15-ös mellette ellene e, szintén elfogadva. 3-as, 4-es az Imkótól mellette ellene elfogadva. Imkó 6-os mellette ellene elfogadva. Imkó 7 mellette ellene elfogadva. Imkó 12 mellette ellene elfogadva. Imkó 14 mellette ellene elfogadva, Imko 13, elfogad, nem, mellette ellene elfogadva, Peti 2-es, elfogadva, Peti 3-as, mellette elfogadva, Peti 6-os, mellette ellene elfogadva. Hát akkor nézzük még a 4-es módosító Wikström, mellette ellene elfogadva, Imko 10-es okafogyott. Összességében szavazunk a jelentés a mellette ellen tartózkodás. Egyhangulag elfogadva. Akkor szavaznunk kell még az annexről is, a mellékletről is. A mellék... Az egyes kompromisszumos, nem, nem, nem. Jó, elintéződött, nem? Rendben van, már megtörtént. Akkor pedig Karim jelentés a következő. Kezdjük a 14-es módosítóval mellette ellene elfogadva. 10 módon. Okafogyott a 15-ös, 16-os mellette ellene elfogadva. Afkó 2-es nem kell. Imko 1-es mellette ellene elfogadva. Imko 20-as mellette ellene szintén elfogadva 17-es Ranya mellette ellene elfogadva 3-as akkor nem kell 3-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva Afko 6-os mellette ellene még egyszer, jó? Mellette ellene akkor szerintem egyenlő elfogadva én másképp számoltam még egyszer. Jó, Afko mellette, Afko 6 mellette. 12. Ellenszózott elfogadva. 7-es Afko mellette, ellene, elfogadva. 8-as mellette, ellene, elfogadva. 20-as mellette, ellene, elfogadva. Jó, ez csak ott. 23-as, mellette ellene elfogadva. 24-es, mellette ellene elfogadva. 25-ös, mellette ellene elfogadva. 26-os mellette ellene. 26-os. Parancsoljon, kolléga. Ennek úr egy szobeli módosítót nyújtanék be 26-os módosításhoz. A meet Their Own National Targets for Reducing törlésével, tehát consistently to reduce administrative burdens and looks forward to continued constructive cooperation with national parliaments on this matter. Ez lenne tehát a szöveg a megfelelő törlés után. Van-e kifogások? Gellinger asszony, parancsolja. Chciałam powiedzieć, że zgadzamy się z tą poprawką. Igen, Nekünk elfogadható ez a szóbeli módosítás, mellette fogunk szavazni. Einverstanden. Rendben, egyetértettek, jó. Akkor ez, de van lehetőség a 26-osról szavazunk. Ellenszavazat elfogadva. 29-es, mellette ellene elutasítva. 8-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 21-es Imkó mellette ellene elfogadva. 9-es Imko mellette ellene elfogadva, a 6-os kompromisszumos mellette ellene elfogadva. a 31-es módosító mellette ellene szerintem elfogadtuk. Imko 8-as nincs, 32-es módosító mellette ellene elfogadva. a 34-es mellette ellene elutasítva. 33-as mellette ellene elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 35-ös okafogyott. 14-es, AFO 14-es mellette ellene elfogadva. 37-es mellette ellene elutasítva. Imko 2-es mellette ellene elfogadva, Imko 4-es mellette ellene elfogadva, Imko 22-es mellette ellene elfogadva, 4-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 16 afko, mellette ellene elfogadva, 11 afko, mellette ellene elfogadva, 40-es, mellette ellene elfogadva, akkor tízes mellette ellene elutasítva. Hetes kompromisszumos részenként szavazunk. Első, mell- mellette ellene, második rész, mellette ellene, szintén elfogadva. Imkó 17-es, mellette ellene elfogadva, kettes kompromisszumos, mellette ellene elfogadva. AFKO 1-es ellenszavazat nincs, elfogadva. Egyes módosító elfogadva. Kettes módosító mellette ellene elfogadva. Négyes módosító. Ez is elfogadva. Ötös mellette ellene elfogadva. Hatos mellette ellene elutasítva. 9-es mellette ellene elfogadva, 1-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 11-es mellette ellene elfogadva, 13-as mellette ellene elfogadva, végszavazás mellette ellene tartózkodás van-e szintén egy hangulat. Jó, rendben. Nem kell szavaznunk a mellékletekről, ez ilyen tájékoztató jellegű. Akkor a következő a Wikström jelentés. Valóban most jöttünk Wikströmhöz. Egyes módosító mellette, ellene elutasítva kettes, mellette, ellene elutasítva a vélemény mellette, ellene tartózkodás egyhangulag elfogadva. Akkor a következő a Stojanov jelentés. Kettes módosító mellette, ellene elutasítva hármas mellette, ellene elutasítva négyes mellette, ellene elutasítva ötös mellette, ellene elutasítva hatos mellette ellene elutasítva, egyes mellette ellene elfogadva, hetes mellette ellene elfogadva. zárószavazás, szavazás Egy ellenszavazat. Tartózkodás nincs. Egy ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadva. Gratulálok a jelentés készítőknek. Valamennyiüknek így összefoglalni. Rappai úr, parancsoljon. Ügyrendi. Tulajdonképpen kérdés, ez csak naív kérdés. Talán válaszolni tud rá, elnök úr. Két jelentésről szavaztunk, az egyik a Lichtenberger, a másik pedig a Kárim jelentés volt ma, délután pedig meghallgatás lesz a két jelentésről, ezt így én nem igen tudom megérteni. vita. Tehát ezt szívesen továbbítom a kérdést a jelentéskészítőknek. Gondolom, hogy alapvető problémákról beszélnek, amelyek valahol összefugganak a jelentéssel, de nyilván a témák további kezeléséről van szó. Tehát ez lehet a háttere az egésznek. Tehát Lichtenberger asszony parancsoljon. Ami az én jelentésemet illeti, nem lesz hearing, nem kerül sor rá, mert uh, fontos előadók nem voltak hozzáférhetőek, nem tudtak rendelkezésre állni, de igazából arról van szó, hogy az én jelentésem egy évente ismétlődő jelentés, amikor és a közösségi jog érvényesítéséről beszélünk, és ennek a felülvizsgálatáról van szó. Igyekszünk ezekkel a meghallgatásokkal rendszerint, és hát jövőre Nyilvánvalóan megint lesz egy nagy meghallgatás, igyekszünk a mélyére menni a dolgoknak, mint például a közösségi jog végrehajtása, hát azért ez egy fontos dolog, nagyon kritikus téma, és meg kell, hogy állapítsuk, hogy az elmúlt időszakban a végre hajtási szándék véges, hogy úgy mondjam, ha engedik így fogalmaznék. A szocialista koordinátor kérdése teljesen jogos, de a téma a döntésekről függetlenül megmarad nekünk szerintem mindkét esetben. Akkor pedig üdvözlöm Skúris elnök urat körünkben. Egy kicsit új a jogi helyzet a Lisszaboni szerződés óta az a helyzet, hogy a bíróságnak saját kezdeményezési joga van a saját alapszabályát illetően, és az Európai Parlament együttes döntéshozatalban ebben részt vehet Örülök, hogy Skóris úr eljött, általában fordítva van ez, hogy mi voltunk a vendégei az Európai Bíróságnak, rendszerint most az Európai Bíróság elnöke jött a jogi szakbizottsághoz, ami nagyon örömre készített engem. Mindjárt bemutatjuk, vagy talán a jelentés készítő, Diana, parancsolj. Csak nagyon röviden, mert uh, itt van közöttünk a bíróság elnöke, én is üdvözlöm itt és nagyon várom, hogy mit szeretne ezzel kapcsolatban mondani, nincs is más hozzáfűzni valam. Köszönöm, meg a rövid bevezetés volt, elnök úr. Vielen Dank, Köszönöm, elnök úr. Ha megengedik, röviden szeretném előre bocsátani. Nagyon örülök, hogy itt lehetek az önök körében, és a bíróság javaslatait elmagyarázhatom. Nem gyakran fordult ez eddig elő, szerintem első alkalommal fordul most elő, hogy itt vagyok. Örülök, hogy lehetőséget kaptam erre. A bíróság nyelvén, munkanyelvén franciául folytatom. Mesdames, messieurs, euh, alors vous Hölgyeim és uraim! Nagyon röviden szeretném akkor nagy vonalakban a változásokat bemutatni, amelyeket az Európai Bíróság a statutumával kapcsolatban javasol. Május március végén jutottuk el az Európai Uniós intézményekhez az alapokmányunkra vonatkozó módosításokat, és hát tulajdonképpen a három helyszínre vonatkoztattuk ezeket. Mielőtt ezekre rátérnék, az ez, ezek mögött meghúzódó megfontolásokat hagy vezessem elő. Ugye az Európai Bíróság szeretne megfelelni annak, hogy belső szervezetét és igazságszolgáltatási gyakorlatát amennyiben ez lehetséges, nem csak a mostani helyzetre, hanem a következő évekre is hozzáigazítsa. Nyilván ebben a kontextusban meg kell említenünk a Lisszaboni szerződést, hiszen ennek révén a témák száma nőtt, ahol a szabályozási kompetencia kiterjed. Tulajdonképpen az unió kompetenciája intenzívé vált, és ezzel tulajdonképpen a jogviták száma nőtt, ez pedig a mi vállainkat nyomja teherként. Éppen ezért döntő, hogy az igazságszolgáltatási gyakorlat hatékonyan, jól működjön, gyorsan tudjuk feldolgozni az ügyeket, és a bírósági ítéletek megfelelő legitimitást kapjanak azért, hogy végrehajthassák őket az egyes tagállamokban. Ebben az összefüggésben a jelenlegi struktúránkat és munkamódszerünket átgondoltuk, és át is alakítottuk a nagykamara beli struktúrát. 13 Gyakorlatilag a 13-ról 15-re nőtt, meghallgatásoknak a száma, és tulajdonképpen a bírák száma is változik, akik a feladatokat el kell, hogy lássák. Mit jelent ez pontosan? A javaslatunkra a nagykamar elé kerülő ügyek tárgyalásánál már minden második alkalommal ott vannak, nem pedig minden harmadik alkalomnál, ahogyan ez jelenleg zajlik. Ezen felül a bíróság úgy gondolja, hogy helyén való, hogyha, az, hogyha egy alelnöki posztot is életre hív. nemzeti és nemzetközi szférában is létezik ez a poszt, akár emberi jogi kérdésekkel foglalkozó törvényszékekre gondolok itt. Ez az alelnök a természetesen protokolális feladatokat is elvégez, és a nagy kamerán belül is rendelkezne mandátummal, gyakorlatilag az igazságszolgáltatásnak a koherenciáját biztosítaná az ő személye. Ezek egyébként javaslatok a bíróság vonatkozásában, amelyek, amely ugye a legmagasabb szintű ö, bírósági ö, ö, fok, fokozatot képviseli. Nagyon sok ügyet tárgyalunk. A lezárt ügyek száma alatta marad a beérkező ügyek számának. Egyébként itt a, a változás nőtt, 1300 ügy érkezett 2010-ben, miközben 527 volt a lezárt esetek száma, tehát kevesebb, mint a fele. A mai napon tulajdonképpen még függőben lévő ügyek száma 1400-ra nőtt. Ezen felül a tehát még zajló, le nem zárt ügyek mentén meg kell említenem a széles palettáját és a nagy dimenzióját az elénk kerülő ügyeknek. a rugalmasság mindenképpen egy nagyon fontos aspektus, aztán a márkajelzésekre vonatkozó jog, a REACH rendeletből következő jogviták, úgyhogy azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy a tendencia felfelé mutat, ami az ügyek palettáját illeti. Szervezeti és eljárásbeli kérdésekkel is kell természetesen foglalkoznunk itt a reformok kapcsán a szolgált öm, szolgáltatásban dolgozókra vonatkozó eljárásokat is nekünk kell lefolytatnunk, és hát a strukturális változásoknak mindenképpen el kell jönniük annak érdekében, hogy lépést tudjunk tartani az idővel, hogy úgy mondjam. A bíróság megítélése szerint a legjobb megoldás az volna, hogyha rövid időn belül a le nem zárt ügyek számát csökkenteni tudnánk, illetve a feldolgozás és a lezárás idejét is csökkenteni tudnánk, hiszen ezzel a saját megítélésünket is növelhetnénk. És ez gyorsabban megoldható, mint hogy egy teljesen új joghatóságot hívnánk életre, mondjuk egy szakmai jellegű, tehát szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó bíróságot. Szervezeti szempontból alá kell húznom, hogy minden új joghatóság, minden új bíróság tulajdonképpen egy-egy hosszabb, rövidebb ideig tartó időszakra időszakot igényel, mire beledolgozza magát tulajdonképpen a saját szakterületébe. Vannak ugye itt statutummal, alapokmányjal foglalkozó problémák, vagy ezzel kapcsolatban felvetődő problémák, és hát egy autonóm szakterülettel, tehát specifikált bíróságnak éppen ezért a kifutási ideje más és más, és sőt mindegyiknek ugyanazok a problémái és nehézségei lennének, mint a közszolgák ügyeire specifikálódott, specializálódott bíróság. Hogyha valaki mondjuk betegségnél fogva, ami bármikor előfordulhat, hiányzik a bírák közül, akkor ez egy, vagy egy dolgozó betegsége már egy ilyen kisebb bíróság munka végzése szempontjából óriási hatással lehet. Éppen ezért a közszolgákra, közszolgák ügyeivel foglalkozó bíróságnál szükség volt arra, vagy szükség lenne arra, hogy átmeneti időszakra eh, kinevezhessünk egy új bírót. És ez is egy módosítási javaslat, amelyről szerettem volna beszámolni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok erre. Köszönöm szépen. Diana Wallis. Thank you very, very much indeed for, for explaining the, the... Köszönöm elnök úr, hogy a javaslataikat felvázolta nekünk. Úgy élem, hogy kétség sem férhet hozzá, hogy a mi szakbizottságunk mindig is a lehetőleg nagyobb mértékben támogatta az Európai Bíróságot a munkájában, már csak azért is, mert a mi egyik feladatunk épp az, hogy az Európai Bíróság igazságot szolgáltathasson, és az elmúlt években igen, folyamatosan figyeltük, hogy olyan csökkent a, az ügyek eh, kezelésének az ideje, nagyra tartjuk az önök hetére végzett munkáját, ugyanakkor új kihívásokkal kell önöknek is szembenézniük a Lisszaboni szerződés életbelépését követően, igaz ez az önök intézményére, ugyanúgy, mint a miénkre, és sokszor nehéz előre látni, hogy a mindennapi életben, a gyakorlatban mit jelentenek majd a Lisszabonnal kapcsolatos kihívások. Az ön által felvázolt változtatásokat látom és értem ezeket. Ugyanakkor vannak bizonyos aggodalmaim a koherenciával kapcsolatban. Először is azzal kapcsolatban, hogy a bírák számának növekedése Ez, ennek vannak olyan vonzata is, hogy kit és hogyan jelölünk melyik tagállamból, ez a jelenlegi egyensúlyt megzavarhatja. Erről ön nem szólt. Egyáltalán nem. Szólt egy szót sem. A parlament alelnökeként természetesen bármiféle intézmény alelnökeivel mindig együtt érzek. Az Európai Parlamentben 14 alelnök van, ezért nehéz nekünk a kritizálni azt, amikor ők csak, önök csak egy alelnököt szeretnének. Ugyanakkor nem tudom, hogy ez valóban mennyire fontos része az önök javaslatainak. Elsősorban nyilván a bírák szemének növelése az, ami a központi eleme ennek a javaslatcsomagnak, illetve a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó specializál, erre specializáló törvényszék felállítására kapcsolatban vannak velem vélemények is bőven. Az ideglenes vagy átmeneti időszakra kinevezett bírókkal kapcsolatban is felmerülnek komoly kérdőjelek, hogyan kerülhetnek ők kinevezésre. Az, hogy jönnek-mennek a bírák az Európai Bíróságnál, ez nekem igen adhoknak tűnik, egy adhok megoldásnak, átmeneti megoldásnak, ahogy ön is felvezolta, vannak ennek a javaslatnak is előnyei, méghozzá maga a rugalmasság. Ugyanakkor mégiscsak arról a bíróságról beszélünk, amely az Európai Unió jogának az alkalmazásában a stabilitást garantálja. Az ilyen adhok megoldások hogyan szolgálhatnák ezt a célt? Amennyire lehet, nekem van egy ilyen érzésem, e, és figyelembe kell vinni, hogy vízválasztó a Lisszaboni szerződése tekintetben, tehát hogy ezt a felépítést, ezt a szerkezetet, ezt a szervezeti struktúrát a lehető legnagyobb mértékben érdemes megtartani, hogy az valóban jövőre nézve is minél jobban megmaradjon, meg legyen az egyensúly a, a van egy bizonyos vonzereje is az ideglenes virág kinevezésének, mi szerint olyan bírói csapatok eh, alakulhatnak ki, amelyekben eh, olyan bírák ülnek, akik jelentős európai joggal kapcsolatos tapasztalattal rendelkeznek, aztán majd, ha visszatérnek eh, a nemzeti igazságszolgáltatás kötelékébe, akkor ezt a tapasztalatot igen jó kamatoztathatják. Euh, Köszönöm szépen. Nagyon jogos kérdések vetődtek fel, ez teljesen egyértelmű. Először is, ami a konzekvens struktúrát illeti, a struktúrás, az európai jogszabályoknak a struktúrát és konzekvens alkalmazását, hát ne legyen félreértés közöttünk, ez a vezér irányelvünk. Az egységes európai igazságszolgáltatásnak ez az alapja. És éppen ezért fogalmaztuk meg a javaslatunkat. Pontosan azért, hogy szabadolni tudjuk a konzekvens jogalkalmazást és igazságszolgáltatást. Gondoljanak csak a nicai szerződésre. Ugye ott egy szakmákra specializálódó törvényszék lehetősége felmerült, rögzítésre került, és ezáltal akár előzetes döntésekkel is foglalkozhat egy-egy ilyen speciális, specifikálódott, specializálódott törvényszék. Ennek persze lennének következményei is. Hogyha a semmissé nyilvánítás jogát korlátoznánk egyes kérdésekre, meg kell nézni pontosan tehát akkor, hogy mit nyerünk az egyik oldalon, mit a másikon, azaz maradjunk konzekvensek és koherensek önmagunkkal. A szakmai törvényszégeknél tudni kell, hogy a jogköröket akkor máshonnan elveszik, tehát tulajdonképpen az Európai Bíróság jogköre úgymond csorbul, és ezek a kompetenciák, jogkörök átkerülnek egy másik szakmai ö, bírósághoz. A második dolog. Ezek a szakmai törvényszékek valamilyen struktúra mentén kell, hogy felállításra kerüljenek. És azért úgy kell ezt elképzelni, hogy nyilván nem 27 országból érkező 27 bírával fogjuk tudni ezeket felállítani. A pénzügyi válság megtanította nekünk, hogy ez nem működik. És nem is lenne realista megközelítés. Éppen ezért a bírák kiválasztása mindig is fel fog merülni kérdésként. Nálunk is ez a helyzet, amikor a saját bíróságunkat próbáljuk felállítani, és annál is inkább így van ez a szakmai törvényszégeknél. Tehát ugyanaz a probléma. A bíróságnak nincsen javaslata a kiválasztás rendszerére, és nem azért, mert ez nehez, nehézséget eh, es, ö, eh, okozna, hanem mert ez nem a mi feladatunk, hiszen nem politikai intézmény vagyunk. A politikának kell a megoldást eh, prezentálnia és e tekintetben a parlamentben és a tanácsban messze menőkig eh, megbízunk, bizonyára alkalmasak lesznek arra, hogy jó ötlettel és alternatívával álljanak elő, amivel mindenki együtt tud élni, mindenki támogatni tudja. Bizonyára ennél jóval nagyobb problémával is konfrontálódtak már, eh, és a szakmai bíróságokra való bírák kinevezése nem egy óriási fejfájást okozó probléma. Tudjuk, hogy a 255 cikk az ez alapján felállított bizottsággal is vélemény nyilvánított már a követelések tekintetében, nyilván itt a szakmai bíróságokkal szemben támasztott követelményekre gondolok. És ha kicsit tovább mehetnék, akkor elmondom, hogy rugalmas megoldásban kell gondolkodnunk. És ez az oka annak, hogy olyan megoldást javaslunk, amely kiigazítható, úgymond adaptálható az állandóan változó körülményekhez. Tehát, hogyha például a bírák számát növelni kell, mert a reach összefüggő kérdések tekintetében egy új szakmai törvényszéket kell felállítani. Úgyhogy szálljanak magukba, gondolkodjanak el, hogy mi is a helyzet jelenleg. Tudjuk azt, hogy a közszolgálati törvényszékekkel kapcsolatban a tanácson belül nagyon nagy nehézségek támadnak, amikor döntést kell hozni a három még be nem töltött poszt tekintetében. Úgyhogy jelenleg egyfajta bénultság uralkodott el, mert a három bírát nem nevezték ki a közszolgálati törvényszékek, a törvényszéknél. És miután nincs meg a lehetőség, hogy uh, itt lépjünk, hiszen augusztusban lejár uh, a mandátum, és nincsenek meg a, az utódok, hát ez probléma. Ketten betegek, vagy legalábbis egészségügyi problémákkal küzdenek, és most vannak úgymond soros uh, bírák, és hát ez a helyzet az egyik szakmai törvényszéknél. Nem az összesnél, de az egyiknél igen, a közszolgálati törvényszéknél. Egy másik fontos dolog, hogy az előnyöket és a hátrányokat mindig mérlegelni kell. Egy bíróság, amely nem is tudom, 25 éve vagy 23 éve egészen pontosan végzi a munkáját, méghozzá ismert kollégák és szabályok mentén, 12 további bíróval, azt gondolom, hogy nagyon jó megoldásra jutottunk volna, amely fenntarthatónak bizonyult volna. És a mostani problémák akkor lehet, hogy nem is álltak volna elő, vagy legalábbis megoldást jelenthetnének. Aztán ugye az alapokványokat is meg kell nézni. Az előbb, amit Wallis asszony mondott, nem teljesen értettem, hiszen átmeneti vagy adhok kijelölt bírókról beszél, de hát ezek nem a bíróság által foglalkoztatott bírák, ezeket is ki kell jelölni. Méghozzá bizonyos időszakra, hat évre. Egészen pontosan ezek teljes jogú bírák, ha nevezhetem így őket az átmeneti időszakra ideiglenes bírák, akik a közszolgálati törvényszéken kapnak megbízást, mint egyfajta különleges törvényszékhez, annál a ténynél fogva, hogy hiszen azért ne felejtsük el, hogy a mandátum végén, amikor lejár a mandátum, vagy megbetegszik még azt megelőzően, ugye probléma merül fel, főleg az utódlás kérdését tekintve, súlyos betegek is lehetnek a bírák, ugye akkor ezt a bírá, bírói számot lehet, hogy föl kell emelni, egyszerűen annál fogva, hogy ki tudjuk egyensúlyozni a létszámot. Nekünk is van ilyen tapasztalatunk, és más törvényszékeknek is. És amennyiben ez lehet, lehetséges volna, akkor egyszerűen a rugalmasságunk is nőne, hiszen nagyobb lenne a merítési lehetőség, úgymond a bírói karból. De azért ne felejtsük el, hogy a problémák is száma is nő, ezért nevezzük ezeket a bírókat átmeneti vagy idegenes bírónak. Nyilván a még több bíróból, mint szám, még több probléma generálódna. Az alapokmányjal kapcsolatban fölmerült a módosítás, igen, tudjuk, hogy azért nem minden probléma. Ugyanolyan volumenű, például egy alelnöki poszt létrehozása más súlyú, mint az összes többi kérdés. De el kell méláznunk egy ilyen poszt életre hívásáról, és aztán el kell mérlegelnünk, vagy mérlegelnünk kell azt is, hogy ez az alapokvány módosítását mennyiben teszi le, szükségessé. Kiegészítő kérdés van-e, vagy nem tudom. Lichtenberg asszony? Kiegészítő kérdés. It's only a process issue. I understand... Egy eljárási kérdés. Az Európai Bizottság jogi szolgáltától, ha jól tudom, mert valaki jelen van. A kiegészítő információt köszönöm, de az eljárás szempontjából meg valamilyen javaslatra szükség van az Európai Bizottság részéről, hiszen ő a kezdeményező jó lenne tudni, hogy mikorra várható az Európai Bizottság vonatkozó javaslata. Gut, Frau Kollegin Lichtenberg, bitte. Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen a választ. Kibővítette az eddigi ismereteimet. Természetesen nem ön dönt ebben az ügyben, más szinten ennek ellenére nagyon jelentősnek látom ezt a dolgot. Egy legfelsőbb bíróság stabilizáló szerepet játszik, mint a nem is elmondta, amely a demokratikus változások során bizonyos elveket meg kell, hogy őrizzen és mint tudjuk az elmúlt időszakban végül is azért masszívan jogot alkotott éppen az európai jogban megállapítható hatásokkal a döntéseivel ezt elérte, hiszen ezek messze túlmentek a konkrét eseten ezek a döntések, ami a speciális tanácsokat illeti. Hogy képzeli, hogy hogyan ideális esetben hogyan szeretné ezt látni, milyen képet adhatna egy ilyen a függőség, függetlenség, a szakértői tudás kérdése, hogyan merül itt fel, hiszen a speciális bíróságok állítandók össze, ha nagyon bonyolult, különleges anyagról beszélünk, de éppen az a különleges anyag éppen att attól függ nagy részt, hogy az általános jogfejlődés ezekben a testületekben szintén jelen legyen legalább annyira, mint máshol. Természetesen ez kialakul, kifejlődik az ítélkezés gyakorlatával, és hát a mindennapi gyakorlat, az együttműködés az, hogy érveket figyelembe veszünk a különböző esetekben, E, működteti ezt a rendszert, ezért ezekben a kérdésekben egy kicsit vonakodó vagyok, ha túlságosan nagy a specializáció, mert fennáll a veszély annak, hogy öntörvényű fejlődésbe kezd az egész, és egy kicsit az összességét, az ítélkezés összességét szem előtt éveszti -e közben ezért az ön tapasztalatai alapján szeretném megtudni, hogy mi az ideáltipikus megoldás, vagy hol ez a koherencia, hogy próbálja ezt megőrizni, tehát a nagy egész és a speciális tanácsok összefüggését hogyan látja? Hát nagyon rövid leszek, nem teljesen tudok önnel egyetérteni, főleg ami a speciális szakmai törvényszékeket illeti. Nyilván most a bíróság nevében nem szólhatok, de személy szerint azt kell mondanom, nem nagyon vagyok hívője ennek a specializációnak szakmai tanácsokra. Hiszen úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül éppen amikor a bírósági ítéleteket megnézzük, és azt a tényt is szem előtt tartjuk, hogy minden alkalommal ugye 27 tagállamban az ítéleteket, amit a bíróság hoz, figyelemmel kell kísérni, és be kell tartani, sőt végre kell hajtani. Akkor ne felejtsük el, hogy kell egy közös nevező. Azaz gondolkodjunk el azon, hogy milyen hatásai lesznek az egyes tagállamokban, a tagállamokra nézve ezeknek az ítéleteknek. A munkámat tekintve a bíróságon csak azt mondhatom, hogy mindig elgondolkodunk a következményekről. Ezért tulajdonképpen az aggályokat osztjuk, főleg ami a szakmai tanácsok, törvényszékeknek a felállítását illeti. De persze a Lisszaboni szerződés szerint fennáll a lehetősége annak, hogy ezekre a szakmai területekre specializálódjanak a törvényszékek. Természetesen a jogszabályi környezet változását nyomon követve. Nyilván nem lehet az, hogy felelőtlen, átgondolatlan javaslatokkal állnak elő, amelyeket a bíróság mondjuk nem vizsgált volna át. Éppen ellenkezőleg nagyon alaposan átgondolt esetekről van itt szó, és az Unió egyes intézményei is más-más véleményt képviselhetnek ebben a kérdésben. A bíróságtól persze várják a javaslatot, éppen annál fogva, mert a mostani jelenlegi helyzet aggodalomra ad okot. Nem is nagyon kell sok szót vesztegetni erről. Önök elfogadtak egy állásfoglalást a 2009-es zárszámadásról, hát a mentesítésről, és ebben az állásfoglalásban is kifejezésre jut, hogy a bírósággal kapcsolatban aggájaik vannak. És ez az oka annak, hogy mi is mélegeltük ezt a kérdést, és javaslattal álltunk elő. És csak egyetlen javaslat létezik, ami az, hogy növeljük a bírák számát. Ez a konkrét javaslatunk. Lehet persze, mondom, az előnyökről és hátrányokról vitatkozni, de nem azt javasoljuk, hogy egy specializálódott valamilyen szakmai törvényszéket állítsunk fel. Itt a szerződés szövege szerinti javaslatot terjesztettünk elő. A bizottságnak is meg kell tennie a maga javaslatát, és aztán erre születik majd egy állásfoglalás, vagy fordítva. A mi javaslatunkat tehát hallották, és hát erről kell vitáznunk. Én szívesen készen állok arra, hogy miért kívántuk ezt a javaslatot ebben a formában meghozni, miért ez a javaslat, de hisz, higgyék el, hogy nagyon alaposan körüljártuk ezt a kérdést. Elnök úr, köszönöm, azt azt a nézetét, hogy a különböző követelmények alakulásával és a bíróság méretével kapcsolatban maximálisan rugalmasnak kell lennie. Nos, a kérdés az, hogy a rugalmasság elvét miért nem követik következetesen mondjuk a közszolgálatra nézve is, mert az ideiglenes bíróval egy különleges struktúrát hozunk létre Miért nem mérlegeltük adott esetben, hogyha most az általános bíróságon a bírák számát 12-vel növeljük, akkor egy delegációs, egy delegálási lehetőséget írjunk elő. Arról van tehát szó, hogy a közszolgálatban lehetőséget teremtünk arra, hogy egyik bírát hát delegáljuk a másikra. Ez szerintem jó gondolat, Léna úr. Csak attól tartok, hogy ez nehezen egyeztethető össze a szerződés rendszerével. Ekkor a szerződésben lehetőséget kéne legalább teremteni arra, hogy egy ilyen rugalmasság bevezetésre kerüljön. Hiszen nem szabad elfelejteni, hogy az mindig a bíróság elé kerülnek ezek az ügyek a közigazgatásból, a közszolgálatból, és nehéz ezt a struktúrába beilleszteni. Szeretném még megemlíteni, hogy a közszolgálat kal foglalkozó bíró nagyon különleges feladatot lát el, ugyanis a bíróság olyan kérdésekkel foglalkozik, amely az ítélkezés összefüggésében 60 évvel ezelőtt merültek fel, tehát a problémák akkori problémák, és a kérdés nem is vetődik fel a koherenciával kapcsolatban, hiszen az európai közszolgálatról beszélünk, a tagállamok és a közszolgálatai természetesen nem esnek ezen rendszer hatája alá. Ezért a bíróság lényegesen különbözik az összes többi bíróságtól az, hogy a szellemi tulajdon, vagy az ipari jogvédelem, vagy szabadalmak esetében mit csinálunk, az hatással van sok minden másra, hiszen az a belső piacot, az alapvető szabadságjogokat érinti, és az elsődleges jogot is valahol érinti, tehát nem csak a másodlagos, hanem az elsődleges jogot is érinti. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a bíróság nem rendelkezik megfelelő hatáskörökkel, nem jutottunk még el oda. Lehet, hogy valamikor majd ö, ilyet ö, alkotni lehetne, de pillanatilag nehezen látjuk, hogy most mi a legjobb megoldás. Mi úgy gondoljuk, hogy most az a legjobb megoldás, amit a parlament elé terjesztettünk. Köszönöm szépen. Még a bizottságnak is állást kell foglalni a szerződéssel kapcsolatban. Parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Én csak félig tudok reagálni, mert az Európai Bizottság hivatalosan még nem fogadta el az álláspontját az ügyben. Úgy véljük, hogy ez egy roppant fontos kérdés, mind jogi, mind intézményi szemszögből, ezért időre van szükség ahhoz, hogy alaposan eh, tanulmányozzuk a javaslatokat, és tanul, eh, és kidolgozzuk az álláspontunkat, ez eh, nyár végére várható. Ugyanakkor nem szabad alábecsülni ennek a kérdésnek a jelentőségét, hiszen ha közösségi módszerről beszélünk, és ezt gyakran megtesszük, akkor a közösségi jog alkalmazásának figyelemmel követése, ami az Európai Bíróság eh, szerepe, ez központi szerepet játszik a közösségi módszerben. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet az Európai Bíróság megnövekedett munkaterheléséhez igazítani eh, szervezeti felépítését. A ügyek számának eh, megnövekedését nehéz volt előre jósolni a, a Lisszaboni szerződés határba lépését követően, vagy utalt például a REACH eh, szabályozásra irányelvre. Ezek nyilván jó néhány új eh, peres ügyet, vagy ügyet vetnek fel. És az is kérdés, hogy mennyi ideig tart egy ügy. Azt hiszem, hogy biztosítani kell, hogy megfelelő időn belül döntést hozzon az Európai Bíróság. A Lisszaboni szerződés életbe lépette az alapjogi karta is, amely alapján ö, az, amely alapján minden európai polgárnak joga van ahhoz, hogy megfelelő időn belül bírósági döntés szülessen az ügyében fontos összetevője ennek a csomagnak, vagy ennek a javaslatnak az is, hogy az Európai Bíróság döntései és esetjoga mennyire biztosítják a koherenciát, illetve a stabilitást. További megszorítás a pénzügyi helyzet, az unió pénzügyi helyzete is hiszen azt sem engedhetjük meg, hogy az Európai Unió egyik intézménye túlságosan nagy költségekkel eh, lássa el a szerződésekben lefektetett feladatát. Ezért tehát úgy véljük, hogy egy speciális törvényszék létrehozása túlságosan merev megoldás lenne, és arról nem is beszélve, hogy precedens értékű lenne, és újabb és újabb törvényszékek születéséhez vezethetne. Úgy vélem, hogy a bírák számának növelése lenne az igazán megfelelő megoldás. Ugyanakkor, elnök úr, a tagállamok azt követelik majd nyilván, hogy a bírák számának növelésével együtt az európai eh, bíróság és a törvényszékei eh, vállaljanak bizonyos fajta kötelezettségeket arra, hogy a hatékonyságot növelik, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke, ezt a célt szolgálják, vagy szolgálnák a reformok is. A bíróság javaslatával kapcsolatban felvetett konkrét kérdésekre reagálva a következőket tudom elmondani. Az Európai Bizottságnak a Európai Bizottság nevében azt mondhatom, hogy az Európai Bíróság, tehát maga a nagy bíróság biztosítja az Európai Unió jogának a, a stabilitását az esetjogon keresztül, a bírósági döntéseken, precedens értékű döntéseken keresztül, ami a törvényszékeket illeti, például a közszolgálati törvényszéket. Szerintem ez nem egy olyan példa, amelyet mindenféle korlátozás nélkül más területekre érdemes lenne kiterjeszteni. Mi úgy véljük, hogy a törvényszéken dolgozó bírák számát korlátozni kell, és a munkájukat ellátni nem képes bírák, akik szabadságon, szülési szabadságon vagy hosszú betegség miatt távol vannak, őket pótlandó átmeneti bírák vagy idegenes bírák kinevezése ez egy olyan gondolat, vagy olyan javaslat, amit érdemes megfontolni, nem szabad egyből elvetni. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlament ebben a folyamatban az első pillanattól fogva részt vesz, ezt üdvözlendőnek tartjuk. Nagyon jó, hogy az Európai Bíróság átalakításának fontos folyamatában az Európai Parlament is szerepet vállal és vállalhat. Végső soron a statútum, az Európai Bíróság statútumával kapcsolatban, hiszen ez komoly kérdés, remélhetőleg majd minél hamarabb megoldásra jutunk. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, akkor köszönöm elnök úr, hogy eljött a körünkbe, és ilyen részletesen számolt be arról, hogy milyen szándékai vannak a javaslatával. Gyorsan fogunk tanácskozni, és tudom, hogy Wallis kolléganő elmegy önhöz Luxemburgba, és a helyszínen intenzíven vizsgálja a problémákat. Köszönöm szépen. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zu der... Akkor vissza is térünk a szabadalmi vitánkra. Berlinguer kolléga. Ön a következő a listán, visszatérünk, mint már mondtam, Berlengi, Berlinguer úr. Mivel előre haladt az idő, nagyon rövid leszek egyetlen általános politikai megfontolást szeretnék felvetni, nem a részletekkel akarok foglalkozni. A legfontosabb célja ennek a javaslatnak éppen az, hogy egy európai szabadalomhoz jussunk el, ténylegesen. Mindeddig is már túl sok idő ment el arra, és kerestük a perfekt megoldást eddig is mindig. Azt gondolom, hogy amit eddig javasoltak, azt megkérdőjelezzük meg, nem tehetjük meg tovább. A három nyelvre vonatkozó bármilyen megoldást olaszként elégedettséggel vettük tudomásul, de Bált a kolléga igen jól rámutatott arra, hogy az olasz nyelv megvédését nem bízhatjuk a szabadalmi nyelvezetre. Nyilván irodalom területén, vagy más, számos más területen ezt meg lehet tenni. Ez egy döntés így. Két különböző politikai áramlat képviselőit hallhattuk ebben a témában, szerintem ez egyértelmű vétette a helyzetet. Szakbizottságként nekünk nagyon fontos, hogy létrejön az európai szabadalom. Ennek érdekében áldozatkészek is vagyunk. Második pont, Báltazár úr teljes joggal mondta, a gyakorlatban a három nyelvűség úgyis az egy nyelvűség irányába fejlődik majd tovább. Ezért azt kérem, hogy a németek és a franciák igazítsák ki a tudatokat. Nem lehet szabadalmat csak a saját nyelven megcsinálni, ha az egész világon akarjuk eladni, és itt csak egy nyelv marad. Ezért aztán ebbe az irányba kell tovább menni. A gyakorlat pontosan megmutatja, hogy mennyire észszerű ez a megfontolás, hiszen a szabadalmak túlnyomó többsége eleve angolul születik Európában is, még a németek és a franciák is. Egyelőre még kisebbségben vannak, az összes többi országban meg eleve ez történik, és meg kell találni azt a képletet, amelyel ezt segítjük elő. Tehát, hogy ezt tegyék máshol is. Éppen ezért komputeres fordításokat lehet alkalmazni, amiket persze fejleszteni kell, de támogatni kell anyagilag is. Meg kell találni a megfelelő képletet szerintem. Azt is lehet mondani, hogy a kiállító állam nyelve. A nagyvállalatok tudnak szabadalmat kibocsátani, bejegyeztetni, nyilván nekik ez nem probléma, de a kis vállalatok nem tudják megtenni, mert ez túl drága. Nem engedhetjük, hogy ez túl költséges legyen. Figyeljünk jobban a kis és középvállalatokra a jogszabályink alkotása során. Az utolsó pont pedig nagyon örülök annak, hogy még az olasz munkahadói szövetség, a konfitu, és nagy vonakodások után végre megszólalt, és sokkal egyértelműbb álláspontot foglalt el. Ez mutatja, hogy mekkora az érdeklődés. És nem az olasz líra, nem az olasz nyelvről beszélünk, tehát amikor ez a téma Ne itt védjük meg a saját nyelvünket. Szerintem mindenkinek amellett kell letenni a garast, hogy legyen jobb a javaslat, de idejében kell megoldást találni. Köszönöm szépen, Wikström kolléganő. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Én szeretném az olasz nyelvet, az olasz költészetet, az olasz operát megvédeni, de most nem erről beszélünk, hanem a szabadalmak ügyéről. És évek óta várjuk azt, hogy egy európai szabadalmi rendszer végre felálljon, ezért nagyon örülünk annak, hogy végre e ház falai között lehetőségünk adódik arra, hogy a szabadalmi csomagon elkezdjünk dolgozni. Az ALDE árnyékelő adója vagyok a rapkai jelentésre vonatkozóan, és már alig várom, hogy a kollégákkal együtt az érintettekkel eh, részt vegyek ebben a folyamatban, és hozzájáruljak ahhoz, hogy a parlamentben minél nagyobb konszenzus alakuljon ki erről, és a tanácssal is eh, folytassuk a tárgyalásokat. A kutatók, a, a feltalálók, a, eh, Európa szerte évtizedek óta várják azt, hogy végre felálljon egy jól működő európai szabadalmi rendszer, amely elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a belső piac megfelelően működjön a 21. század kihívásainak megfelelően. Korábbi etimában folytatott vitáinkból már jól tudják, hogy a liberális frakció, és jó magam, teljes messzeséggel támogatjuk az európai szabadalmi rendszer felállítását, és e, nagyon bízunk benne, hogy gyümölcsöző együttműködésen keresztül az európai e, szabadalmi szabályozás minél hamarabb megszületik és életbe lép. Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen. Imént még nagyon sok volt a jelentkezés szólásra. Ez most megoldódott, mert nincsenek itt, akik jelentkeztek. Lezárhatjuk ezt a pontot. Nem, Deló kolléganő. Köszönöm szépen. Kicsit kimentem valóban. Most nem tudom, hogy a Varsóban járt delegációnkból valaki beszámolta már arról, hogy a lengyel elnökség nagyon elkötelezett ebben a témában, szeretné lezárni ezt, és ott tényleg azt szeretnék, hogy a projektet megcsinálják a, a lengyel nyelv nem hivatalos nyelv, amit itt figyelembe vettek volna, de azért nagyon bátorítanak tartottuk, amit ők ott mondtak. Ennyit szerettem volna tájékoztatásképpen hozzáfűzni. De mivel alig vannak kollégák, ennyi. Úgy gondolom, hogy erre lesz is lehetőség, hogy lengyel elnökség alatt de facto lezárják tartalmilag, érdemileg ezt a dolgot, de az is világos, hogy a szükség van arra, hogy a tagállamok is tárgyaljanak, és egy szerződést kell kötni a végén. Valamikor egy szerződés kell ehhez, és ez technikai okoknál fogva egy kicsit elhúzódhat. Tehát a hivatalos végső egyeztetés szavazása az egy majd később lesz. De ami a érdemi részt illeti, azt szerintem hát többé valószínűnek tartom. Úgy látom a két társelőadó is osztja ezt a véleményt. Jó, akkor tényleg nincs több hozzászólás. Akkor ezt a pontot lezárjuk, és a következő pont a 15-ös és a 16-os, a hátossági vagyonjog. Jó, rendben. Tájnasszony mondja, jó lenne a két pontot együtt megbeszélni, a két rendelet választ ad a nemzetközi hátterű párok nem tisztázott vagyoni kérdéseire. Ezt más családjogi rendeletekkel kell együtt nézni, például a tartásdíjjal kapcsolatban, amely június 18-án lépett hatályba a vállásra vonatkozó rendelet még várat magára, az örökösödési joggal kapcsolatos rendelet, amit még nem fogadtunk el, és ez a két utolsó harmonizációs jogszabály, ahol a családjogon belül hogyha elolvassuk ezt a két rendeletet, akkor megállapíthatjuk, hogy jó része azonos a szövegük. Tehát felvetődik a kérdés, hogy nem akarjuk-e a két rendeletet összevonni egy rendeletbe, vagy miért nem tették ezt meg. Én a gyakorlati szempontból valamikor ezt támogattam, szerettem volna megtenni, de időközben már ezt nem szeretném feltétlenül, nem akarom. És a trilógus volt elmúlt héten, a tanácssal, a bizottsággal tárgyaltunk és ezért aztán az egy lengyel elnökség is kérdéssel fordult hozzám, és akkor én is úgy gondoltam, jó, ne vonjuk össze ezt a két rendeletet, ennek politikai okai vannak. Megint csak itt a probléma, hogy a tagállamok amelyek a bejegyzett partneri viszony intézményét nem ismerik, azok attól tartanak, hogy külföldi döntések, határozatok végrehajtása útján valahogy bekeveredne hozzájuk ez a jogintézmény. Én ezt nem tudom igazából megérteni, de így van. Tehát a bizottság egyébként elmondta, hány eset van ilyen. A bejegyzett élettársi kapcsolat esetében 200 ezer ilyen van heteroszexuális, és 50 ezer homoszexuális van ezekből, vagyis az esetek ötöde érinteni az azonos neműek közötti partnerséget, és akkor a saját tagállamomban utána jártam, hogy van egy gyakorlati jelentősége, mekkora jelentősége van. Persze nem lehet ezt most tizedes veszőre kiszámolni, de az esetek száma, ahol mondjuk homoszexuális élettársak válnak, tehát 150 van, és azt kell, hogy mondjam, ez a legnagyobb tagállamában jellemző. Most ki lehet számolni, hogy kisebb tagállamokban milyen számú, milyen valószínűségű ez az eset hogy egy máltai bíróság előtt két német szeretne válni, akiknek bejegyzett éltárs, élettársi kapcsolatuk van. Úgy gondolom tehát a hatály ebben az esetben elég szűk, és szerintem meg kell gondolni, hogy akarunk-e itt tényleg politikai harcot folytatni emiatt. Csak azért mentem ebbe bele ilyen részletesen, mert ez itt lebeg felettünk Damoklesz kardként, csak úgy, mint a vállás esetében ez volt, hogy valamikor a megerősített együttműködés keretei közé kerüljen ez, amit mi nem akarunk. Mi természetesen rendes jogalkotási eljárás keretében akarunk rendeleteket elfogadni. Most a meghallgatás szakaszában vagyunk, és egyhangú eredményre kell jutni a tagállamok körében, ami bonyolítja a helyzetet. Most nézzük meg konkrétan az egyes szabályozást. A az illetékes bíróság esetében az örökösödéssel foglalkozó rendelet vagyonjogi kérdésekben is illetékes lehet a bíróság. A vállás esetében is van erre lehetőség, tehát vagyonjogi kérdésekben ezt emellett lehet dönteni. A bejegyzett élettársi kapcsolatnál itt a tagállamok esetében, akiknek politikai problémájuk van ezzel, lehetőséget kell teremteni náluk, hogy egy adott bíróság azt mondja, hogy ő nem illetékes az ügyben, hogyha a saját joga bejegyzett élettársi kapcsolatot, közösséget nem ismeri, vagyis egy ilyenfajta illetékesség nem fordulhat elő egy tagállami bíróság elé, előtt, hogyha ők ezt nem ismerik, ezt az intézményt. A probléma tényleg az lenne, hogy külföldi bírósági döntéseket kellene végrehajtani adott esetben. Ez jelenthetne problémát. Az alkalmazandó jog, az alkalmazandó vagyon jog esetében azon államból indulunk ki, ahol a házas feleknek az első szokásos tartózkodási helyük volt, ami nem problémamentes, az örökösödési joghoz képest, az a rendelethez képest, ott azon is vitatkoztunk, hogy az állampolgárság, vagy a tartózkodási hely, a szokásos tartózkodási hely számítson, a tartózkodási hely mellett döntöttünk végül is. Persze ez lett egy véletlenszerű dolog, hogy ki volt először, mert valaki a szakmai karrierje során mondjuk hol rendelkezett első szokásos tartózkodási helyjel a tagállamok közül, és ez lehet egy olyan tagállam is, amihez semmiféle kötődése nincs egyiknek se a kettő közül. Tehát ezt még végig kell beszélnünk szerintem, mert az örökösödésnél nagyon tudatos döntés születik, mert általában valaki az élete alkonyát egy tagállamban tölti el, és ezt nagyon tudatosan teszi, és erre rá is lehet hangolódni jogi szempontból is. Aztán a jogválasztási lehetőség is előfordul még a házastársak esetében, de a bejegyzett élettársi kapcsolatoknál nincsen jogválasztási lehetőség. Én ezt alkotmányjogi szempontból azon államokban problémásnak tartom, akik ismerik ezt az intézményt, és liberálisként amellett fogok síkra szállni, hogy a jogválasztási lehetőséget vegyék be a szövegbe. Akkor még egy probléma van, a harmadik állam joga is alkalmazandóvá válhat, és azt kell, hogy mondjam, hogyha az iszlám jog alkalmazása kerül szóba, akkor nem a közrend, az ordre public szokásos hivatkozása fordulhat elő, hanem kötelező előírások is vannak, amelyeket egy tagállam közérdeke értelmében kell betartani azt hiszem, hogy ez mégiscsak problémát jelenthet ez a kivételes rendelkezés, szerintem a gyakorlatban, mert ez mindeddig egyetlen rendeletben szerepelt, ha jól tudom. És most én azt nem tudom, hogy jól mondom-e, de egy tagállam kívánságára szerepel ez így a szövegben. Jó, de lehet, hogy ez egy ilyen kitérési lehetőség is, hogy bizonyos tagállamok majd azt mondják mindig, hogy a saját jogot kell alkalmazni az adott vagyonjogi döntésben. Itt megint csak nincsen előírás is a vagyonjogi szétválasztásra, mint az örökösödési jogban, vagyis az örökösödési rendelettől eh, vezérelve ezt a megoldást választották. Ez természetesen a közjegyzőkre nézve, amikor például telek adásvételi szerződésekről beszélünk, akkor bizony problémák lehetnek. A probléma az, hogy közölni kell, hogy egy vevő milyen arányban vesz valamit, és megjelenik egy házastárs, és automatikusan a másik házastárs is együtt vásárol vele valamit a saját tagállami jogszabálya alapján, és adott esetben ezt a helyzetet kezelni kellene. Talán könnyebb lesz ez a jövőben. A közjegyző ilyenkor mindig azzal segített önmagán, hogy jogválasztást alkalmaztak a konkrét telek esetében, tehát hogyha Németországban volt a telek, akkor azt ajánlották a vevőnek, hogy német jogot szerepeltessenek az adásvételi szerződésben, erre a jövőben nem lenne lehetőség, vagyis előtte mindig tisztázni kellett a státuszt, a vagyonjogi státuszt, és néhány felvetés még, az hatály nagyon nem elég konkrét egyelőre. Azt gondolom, hogy egyelőre ezzel a gyakorlatban nem fognak tudni dolgozni, itt még nagyon sok dolgot tisztázni kellene. Még a trilógusból szeretnék beszámolni arról, hogy tárgyalnak azzal kapcsolatban, hogy a nyugdíj igényeket mennyire lehet bevonni, tehát német jog szerint ez kizárt egyébként, ez nem a vagyon jog témája. Egyéb tisztázatlan kérdések is vannak, még például az ingyenes ajándékok nem tartoznak ide, de van egy egész sor olyan dolog, amit még tisztázni kell. Azt gondolom, hogy feltétlenül világosá kell tenni a helyzetet Cifka úr esetében a vállással foglalkozó rendeletben is a konkrét definíciót kéne meghatározni, hogy mire vonatkozik ez az egész, ezt feltétlenül meg kell tenni, csak azért, mert a tanácsban nem ért, tudnak egyet ezt nem lehet nyitva hagyni semmiképpen. Aztán a második pontként itt van egy további probléma, mint a az örökösödési jogban, az egydevágó rendeletben itt bizonyos határokat átlépnek, és belenyúlunk az anyagi jogba, és hát ehhez, ezzel egyet kell értenie a tagállamnak, és talán sikerül majd, de hát Ausztria esetében például tegnap hallottuk, hogy bizonyos tagállamokra nézve kivételeket kell alkalmazni, amikor anyagi jogról beszélünk. Általában én is azt gondolom, hogy ez nagyon bonyolult anyag, a bizottság javasolta, hogy legyen egy weboldal, ahol minden tagállam bemutatja a saját vagyonjogát, és kíváncsi, milyen röviden lehet ezt egyáltalán megtenni, hiszen a tagállamnak kötelező lenne ezt aktualizálni is időnként, de azért kitartok amellett, hogy ez egy olyan bonyolult terület, hogy jó lenne, ha a bíróság, azon bíróságok dolgoznának itt, akik pontosan kiismerik magukat, és szerintem a jogválasztás lehetősége nem eléggé szerepel a szövegben, mint már mondtam. Az első szokásos tartózkodási helyről beszélünk, hogyha nem történt jogválasztás az alkalmazott a jog vonatkozásában, és mondjuk 20 év múlva később ez a bíróság lenne illetékes, Ami pedig az időkeretet illeti, azt gondolom még az elején járunk, függünk természetesen az örökösödési jogrendelettől, azt el kell fogadni előtte, mert az örökösödési jogra hivatkozás is történik, például a bírósági illetékesség kérdésében. És hát egyenlőre csak a cikkek egy részét tárgyalták meg a tagállamok, és ha jól értettem, egy adott részt még egyáltalán nem vitattak meg. Ezért úgy gondolom, hogy az időkeret olyan, hogy ez év végéig nem igen lehet ezt lezárni. Én ilyen lehetőséget nem látok, hiszen nagyon sok nyitott kérdés van még. Örülök az együttműködésnek a kollégákkal, a... és remélem, hogy sok inputot kapok hiszen a bejegyzett élettársi közösségektől eltekintve ezek nem politikai, hanem tisztán jogi kérdések. Nagyon összetett ez a téma, és tulajdonképpen csodálatos, hogy itt megörösített együttműködés keretében azért egymásra találunk majd az intézménye, intézményekkel. Nyilván itt a politikai szándék az sokszor másfelé vezet. De hozzászólók következnek Baldassare képviselő elsőként. Sí, grazie, presidente. Io mi kom- Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Tájn asszonynak a munkáját, hiszen nagyon fontos ezeket a vagyonjogi kérdéseket, a házasságkötést követően, vagy pedig a bejegyzett életási kapcsolatot követően megvizsgálni és rendezni. Hát egy kiegyensúlyzott formulát kívánunk létrehozni a bejegyzett életási kapcsolatokra. Hogyha ez a célunk, akkor nem fogunk túl messzire jutni, és ezt azért mondom, mert a lengyel szenátus már most egy olyan dokumentumot fogalmazott meg, ahol nehezményegezik a szubszidiaritás elvének a nem érvényesülését. Hiszen sértve van a szubszidiaritás elve. Értem én, hogy Tájn asszony liberális megközelítést választott, és egy olyan városból, illetve államból, ahol a homoszexuálisok közössége nagy és kiterjedt, legalábbis hát a három oldalú egyeztetésben ez kiderült. Nekünk azonban egy kiegyensúlyozott megoldást kellene keresnünk, hiszen máskülönben csak két lehetőségünk van. Az egyik a megerősített együttműködés, vagy egy igen összetett, komplex veszőfutás, akadályfutás. A háromoldalú egyeztetésben az volt a benyomásom, hogy a tanács nem annyira mm, azt célozza, hogy végre megoldásra jussunk, hanem sokkal inkább várakozó állásponton van, és hát azt kell mondanom, hogy ami az időkeretet illeti, nagyon rugalmasnak mutatkoznak, úgyhogy hát ez a helyzet ebben a témában. Vannak technikai jellegű megoldások persze, amelyeket lehet relevánsnak és ide tartozónak ítélni, de ez a jelenség a binacionális párok számát tekintve, ez mint tendencia nő, és a problémák száma is nő, úgyhogy ezeket kezelnünk kell, meg kell oldanunk támogatni fogjuk a kollégákat, nem fogunk köveket görgetni az újuk, útjukba, mondom még egyszer, nem a saját véleményemet mondom el. Hát azt tudjuk, hogy azért itt a csatatér, ez leginkább a tanácson belül van. Lezárjuk ezt a pontot, és akkor valamikor fogunk kapni egy jelentés tervezetet az előadónktól. Diana Wallis kap újra szót, az ADR a téma. Köszönöm, elnök úr. Egy jelentéstervezet készült az alternatív vitarendezési mechanizmusokról, családjogi, kereskedelmi jogi és polgárjogi ügyekben. Ez egy bizottsági javaslatból következik, és elsősorban fogyasztó jogi alternatív vitarendezési eljárásokra koncentrál és ezért elsősorban az IMCO, az belső piaci szakbizottság hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor a mi szakbizottságunknak is egyértelműen mandátuma az ADR, azaz az alternatív vita rendezés. Egy olyan közleményt adtak ki, amely alapvetően fogyasztó jogi jellegű, mégis a fő hatáskör a miénk. Történelmileg a mi szakbizottságunk a polgárjog terén mindig is a horizontális és nem az ágazati megközelítést preferálta. Az alternatív vitarendezés ugyanis jó néhány ö, területen fontos, nem csak fogyasztójogi területen. Ugyanakkor én, én vagyok az első, aki elismerné, hogyha ezen a téren, tehát fogyasztójogi téren e, sikerül eltalálnunk a dolgok működését, akkor az első, egész belső piacra e, kihatással lehetne. Ugyanakkor jó néhány más területen, főként B2B, azaz e, cégek közötti ügyekben, családjogi ügyekben, kollektív jogorvoslat terén is helye van az alternatív vitarendezésnek, ahogy arról ma délelőtt beszéltünk. A uh, a rágalmazás, becsületsértés témájában szintúgy dicséretes okokból egy ágazatra koncentrál ez a javaslat, hiszen akár csak a, a közvetítése vagy a választott bíróság esetében e, a alternatív vitarendezés e, közös normákat fektetne le, gyorsabbá és olcsóbbá téve a rendszert. Azt hiszem, hogy a mediáció terén ez különösen e, jól működött. itt az ideje annak, hogy az alternatív vitarendezést más területekre is kiterjesszük. Ezért tehát a jelentés tervezetemben egy, ezt a szálláspontot próbáltuk e, kifejteni, hogy hol használhatjuk az alternatív vita rendezési eljárásokat, és hogyan tudunk koordináltabban fellépni, hogy az Európai Bizottság részéről ne csak a DG Sanko, hanem a DG Justice is részt vegyen ebben a folyamatban. Tehát ne csak a fogyasztóvédelmi, hanem az igazság ügyi vagy jogi főigazgatóság is nagyobb szerepet vállaljon ennek a csomagnak a kidolgozásában. Furcsa kicsit ez a helyzet, ugyanis a munka oroszlán részét a véleményező bizottság, az INKO végzi majd el. Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen, Berlingor kolléga. Rövid leszek, mert tulajdonképpen McCarthy asszony kérésére szólalok fel, aki ma nem lehet itt. Így tettem az előbb is. Azt kell mondanom, hogy a frakciónk mindenképpen eltökélt és támogatja ezt a kezdeményezést. Különösen észszerű az a megközelítés, hogy az egyes tagállamokon belüli előrelépéseket támogassuk. A célok sok között szerepül az, hogy összözőket teremtsünk, nagyobb hatékonyságot érjünk el, a gyakorlatban, anélkül, hogy túlkapások vagy túlzásokba essünk, és hogy akik például polgárjogi megközelítést választanak, azokkal szemben mondjuk ellenségeskednénk, vagy akár itt a bírákra is utalhatnék. A fogyasztóvédelem szempontjából is felmerülnek olyan aspektusok, amelyeket támogatunk. Utalnék arra is, hogy a saját országomban új rendelkezések, új szabályok kerülnek rögzítésre, és talán ezek egy kicsit messzebb is mennek, mint ahogyan azt feltételeztük volna, akár én magam sem gondoltam volna. És hát Baldassarra úr nincs éppen itt, de ezért is mondom, hogy sok esetben érthetlenséggel találkozunk, és persze értem, hogy egy európai kezdeményezés itt a helyzetnek a feltárását szolgálja, de még egyszer mondom, igazából Dajánával egyetértek. Köszönjük szépen, úgy tűnik, hogy nincsenek további hozzászólások. Július 7-e lesz a módosítók benyújtásának határideje, de van mégis csak két felszólalnánk. Cvjevka képviselő az első. Köszönöm szépen. Röviden, hogy mondjam el, hogy hogy ebben a jelentésben a kérdés, amit Wallis asszony körül jár, ez egy nagyon aktuális kérdés minden egyes tagállamban. Múlt héten a delegációnk Varsóban járt, a Júri Szakbizottság delegációja, ott találkoztunk egy speciális munkacsoporttal, az alternatív viterendezési módosi módszerekkel foglalkozó munkacsoporttal, és ez különböző sémákat próbál felvázolni ezekre a lehetőségekre. Sőt, tanácsadó szerepet játszik a miniszter felé, de felül a mi részünkről is inputot kap tulajdonképpen, mert az alternatív vita rendezési mechanizmusok és a mediációt emelném itt ki, még nagyon als, pici arányt képviselnek az egyéb vitarendezési módozatokban. Van már felfelé mutató tendencia, de a mediátoroknak a szerepe nem tisztázódott, nem tudjuk, hogy kiből lehet mediátor, és éppen ezért a számok még nem is túlságosan magasak. Én azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel is kellene foglalkoznunk közösségi szinten. A jelentés ugye polgári jogi eljárással foglalkozik, illetve kereskedelmi ügyekre ö, ö, is vonatkozik, de büntetőjogi ö, aspektusokat is ö, alá kellene vennie, ahol bevezethető lehetne az alternatív vitarendezési mechanizmus, hiszen ezáltal a hagyományos bíróságok ö, terhelését ö, csökkenthetné. Tehát Diana Wallis munkáját tulajdonképpen támogatjuk. Azt gondolom, és látom is, hogy a DG Justice-től itt van a képviselő, úgyhogy felkérném arra, hogy ő reagáljon egy pár aggályunkra. Gerne. Bitte, das Wort hat die Kommission. Thank you very much. Köszönöm szépen. I first of all I want to... Először is szeretném elmondani, hogy mennyire örülök, hogy itt lehetek önök között. Most először vagyok itt, eh, amióta kineveztek igazgatói posztomra a főigazgatóságban. A családjogi ügyek hozzánk tartoznak, az alternatív visszarendezési mechanizmusok, a kollektív jogorvoslat, a mediáció, jó néhány eh, családjogi kérdés mind-mind hozzánk tartozik. így szorosan kapcsolódik a mi munkánk az önökéhez. Ezen jelentéssel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy mi is úgy véljük, hogy a gazdasági növekedést szolgáló igazságszolgáltatást kell kialakítanunk, így a Digi Sankóban dolgozó kollégáimmal, szakértőkkel, illetve az Európai Bizottság többi szolgáltával kell együtt dolgoznunk annak érdekében, hogy proaktívan, hatékonyan járjunk el, és kövessük az önök ajánlásait. Természetesen az önök rendelkezésére állunk, hogyha az egyéni javaslataikról szeretnének velünk beszélni. Köszönöm. Herzlichen Dank. Gut. Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, akkor július 7-e a módosítók benyújtásának határideje. Az utolsó a 23-as pont a fizetésképtelenséggel foglalkozó irányelvről beszélünk, én vagyok az előadó, tehát nagyon rövid leszek, én csak azt javasoltam, hogy nézzünk az órára módosító indítványok hetedike, hetedik vagy hetedike, ha csak nem valaki mik hozzá akar szólni. Nincs ilyen, akkor módosítók benyújtásának határideje július 7-e, és ezzel a mai délelőtti ülést berekeztem, és 15 órakor találkozunk. Máshol vagyunk, más teremben. 3A2, 3E2, 3E2, 3E2.